Uh, Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök ma délután. Kérem, hogy foglalják el helyeiket. Nagy öröm számomra, hogy üdvözöljem a versenypolitikai biztost, a bizottság alelnökét, Joaquin Almonia urat, akinek a jelenlétére nagyon jelenlétének nagyon örülünk, ugyanis nem gyakran fordul elő nálunk, de nagyon örülünk, hogy itt van, és a bizottság munkaprogramjáról fog beszélni, és különösen volt egy közlemény a gazdasággal kapcsolatban, amely számunkra fontos, és aztán a kis kereskedelemmel is foglalkoztunk. Tehát ezért nagyon érdekel bennünket, hogy milyen az önök munkaprogramja, és melyek azok a területek, amelyeken megerősíthetjük az együttműködésünket. Szeretettel üdvözöljük, és öné a szó, és utána pedig jelentkezni lehet a felszólalók listájára. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Köszönöm a bizottság tagjainak, hölgyeim, uraim, hogy meghívtak, és szeretném Harbor elnök úrnak is megköszönni, hogy meghívtak. Azt hiszem, hogy mint versenypolitikai biztos, most először tudom ismertetni a nézeteimet, és ezt örömmel teszem. Hadd kezdjem azzal, hogy a gazdasági hátteret vázolom fel. Természetesen a gazdasági hírek azok nem nagyon bátorítóak, recesszió következik az eurózónában, és az euró GDP tulajdonképpen nem növekszik, és a válság az európai lakosság számára is problémát jelent. Tulajdonképpen nagyon magas a, a munkanélküliek száma, 5-ből egy ember munkanélküli, 25 tagállamban. Nos, 5 év után a, val, a valós gazdasági növekedés a legfontosabb feladat számunkra. Az EU hatékony ö, lépéseket akar tenni, hogy a 2007-2008-as katasztrofális helyzeten javas, javítson. Nyilvánvalóan akkor a pénzügyi szektorra koncentráltuk aztán az utóbbi két évben azt láttuk, hogy az állami fizetési mérleg az nagyon rossz helyzetben van, és az új válságnak a megoldására új lépéseket tettünk Eh, hogy, és hogy megerősítsük, a, megőrizzek a gazdasági monetáris uniót. És ezeket eh, az, az eurozóna támogatja. Mindezek szükséges intézkedések voltak, de ez azt jelentette, hogy a kormány eh, kiadásokat nagyon meg kellett kurtítani. talán mindegyik tagállam ugyanarra a következtetésre jutott, a megszorításokra szükség van, de ez nem elegendő. Ugyanis Európának valós gazdasági növekedést kell elérnie. A kérdés az, hogy honnan, hogy tudjuk ezt elérni nem lehet drága politikákra, szakpolitikákba befektetni, és a leghatékonyabb szakpolitika, amely a növekedést biztosítaná, tulajdonképpen nem is kerül olyan sokba. Itt most a belső piac teljesítésére utalok, amely a növekedés legjobb motorja. A belső piac 500 millió fogyasztót lát el, itt hatalmas vállalkozói hálózat van, és az őket összekötő hálózat is megvan. Ezt az integrált gazdasági hatalmat valósággá kell felépíteni. És ma azt szeretném megmagyarázni, hogy a versenypolitikai hogy tudja a belső piac lehetőségeit valóban megvalósítani, és hosszú távú fenntartható fejlődést biztosítani az EU számára. A versenypolitikai döntések gyakran az újságok címlapjára kerülnek, rendszerint fúziókkal kapcsolatos, a, a piaci egyenrulalmal való ügyéseket ismertetik, és a legtöbb ember úgy gondolja, hogy a határozatok, döntések azok a közpénzek jobb felhasználását és alacsonyabb árakat biztosítanak. Persze ez mind igaz, de ehhez azért még van több ennek jelentése. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság számára, a gazdaságban kiegészíti az EU-t a szabályozási területeken. A szabályokkal, a rendeletekkel az EU jogalkotók megszüntetik azokat az akadályokat, amelyek a belső piacon léteznek. Ugyanakkor ezek a szakpolitikák nem lesznének hatékonyak, hogyha e, a gyakorlatban a e, vállalkozások e, újraépítik ezeket a lebontott falakat. Amikor vannak olyan cégek, a, amelyeknek strukturális hanyatlás telajára lépnek, vagy pedig új innovatív versennyel kell szembenéznünk, akkor ez problémákat jelent számukra. Az innovatív cégek gyakran nem tudják az egész iparágnak a fejlődését biztosítani. Épp ezért ellen kell állni azoknak, akik puhább versenyfeltételeket akarnak biztosítani hatékonyabb piacokra van szó, szükség, és a fellendülés biztosítására. Ugyanakkor a verseny elleni gyakorlatok ellen fel kell lépnünk. Most pedig szeretnék példákat felhozni arra, hogy a munkánk hogyan támogatja mindezeket a kérdéseket. Nézzük akkor a pénzügyi ágazatot hogyha a versenypolitika a gazdasági növekedést segíti, akkor növelnie kell a hozzáférést, a hatékonyságot és az innovációt a gazdasági tevékenység számára fontos területeken. A pénzügyi szolgáltatások tulajdonképpen megkönnyítik, olajozzák a gazdasági gépezetet és ezért a forrásainkat a kifizetési szolgáltatás, a fizetési szolgáltatások területen kell erősíteni. Például az elektronikus pénzügyi szolgáltatások még nem elég fejlettek. Ennek megvannak az okai, de inkább az az oka, hogy a pénzügyi intézmények nem hajlandók új módszereket bevezetni. Tavaly az Európai Kifizetési Tanácsnak, eh, amely a bank intézményeknek az önszabályozó területe, eh, területén végeztem, végeztettem vizsgálatot. Ugyanis úgy láttuk, hogy a folyamatok nem elég eh, a szabályos folyamatok nem eléggé átláthatók, és ezért kizárnak bizonyos innovatív szolgáltatás nyújtókat a piacnak bebocsátást kell biztosítani az új belépők számára. És a kifizetési szolgáltatásoknak, a fizetési szolgáltatásoknak a területét területén biztosítani kell a lehetőségeket. Michel Barnier-vel megvizsgáltuk az európai fizetési piacoknak a helyzetét, és ennek keretében a szabályozási megoldásokat tárgyaltuk meg, és ezt a szakbizottságot és az elnökét is felkérjük arra, hogy vegyenek részt ebben a konzultációban. Szükség van rendeletekre, és azért, hogy az elavult munkamódszereket megszabaduljunk, és innovatív megoldásokat találjunk. A versenypolitika célja a növekedés elősegítése és a változások előtti gátak lebontása azon az elv alapján, hogy a piacok sokkal inkább támogatják a növekedést, hogyha minél többen beléphetnek a piacra, illetve a gazdasági tevékenységbe. Nem szeretnénk, hogyha nagy behemótok működnének, akiket pusztán azért támogatunk, mert nemzeti zászló alatt működnek és gyakorlatilag ez a modell soha nem bizonyult sikeresnek. Ma ez a modell különösen alkalmatlan a technikai megújulásra, amely feltételezi a rugalmasságot és a gyors váltást. Szeretnék emlékeztetni a tekintetben arra, hogy a Deutsche Börse, tehát a német tőzsde és a New Yorki tőzsde fúzióját nemrégiben a bizottság betiltotta azért, mert ez monopóliumot eredményezne a derivatívák piacán és a részvénypiacokon. Eh, a két cég eh, ennek a globális piacnak több mint 90%-át eh, uralta volna. Az, hogy egy európai bajnok létrejön, nem eredményezheti azt, hogy egy ilyen óriás határozza meg a derivatívák piacán több ezer európai vállalat életét. Ezt a fúziót egyébként a technikai interoperabilitás sem tette volna lehetővé. Egy ilyen monopólium a két fél számára ugyan előnyösebb lett volna, de több millió fogyasztó számára hátrányos lett volna. Úgy gondoljuk, hogy sokkal inkább a hatékony szereplőket kell támogatni, akik a fogyasztók javát szolgálják. És meg vagyok arról is győződve, hogy különböző szereplők bevonásával a piacok is átláthatóbbak lesznek. Esetenként a nagyszámú gazdasági szereplő önmagában nem garantálja a nagyobb versenyt, hogyha nincs megfelelő végrehajtás. Éppen ezért a ellenes vizsgálatokat előtérbe kell helyezni. Bizonyos bankok, amelyek, amelyek a származékos termékek piacán működnek, képezik ilyen vizsgálatok tárgyát. Ezek a vállalatok ugyanis e, esetleg megsértették a tisztességes üzleti gyakorlat szabályait, illetve a trösztellenes szabályokat. Ezek a termékek a kockázatkezelésben nagyon fontos szerepet játszanak, és éppen ezért az ilyen kamatok manipulálása igen komoly költségekkel járna az európai gazdaság számára. A versenypolitikai eszközök és fellépések hivatottak megakadályozni az ilyen folyamatokat. Mint már említettem, az innovációból táplálkozik a növekedés és a versenyképesség és ebből rögtön a gazdasági szempontok domborulnak ki. Hogyan lehet a 2020-as stratégia keretében mindezt megvalósítani? Én már többször frusztrációmnak adtam hangot, hogy a, Európában a digitális forradalom késlekedik. Krösz biztos asszony is többször rámutatott erre is. A bizottság számára prioritást jelent az, hogy minden szűk keresztmetszetet, akadályt felszámoljunk a vállalatok előtt, amelyek az innováció gátját képezik. A távközlési ágazat a 90-es évek óta olyan fejlődésen ment át, aminek következtében az árak jelentősen visszaestek, és ez egy komoly siker történet. Ugyanakkor viszont a liberalizáció eredményeit mindenféleképpen meg kell őrizni. Tavaly a legnagyobb lengyel távközlési céget 27 millió büntetéssel sújtottuk, ugyanis megakadályozta a versenytársak belépését a piacra. Ezen kívül vizsgálat indult trösztellenes szabályok megsértése révén Szlovákiában, Spanyolországban és Portugáliában. Továbbra is támaszkodnunk kell a távközlési szektorban elért eredményeinkre, sem most, sem a jövőbeni generációban nem tekinthetünk el ettől hiszen ez rendkívül fontos a vállalatok élete, illetve az összes, illetve az átfogó versenyképesség szempontjából. A nagy távközlési vállalatok új szabványokat dolgoznak ki, és már jeleztük feléjük, hogy a bizottság biztosítani akarja, hogy mindenféleképpen biztosítani akarjuk, hogy egyetlen egy versenytárs kerüljön hátrányos helyzetbe. annak elkerülésére, hogy az új technológiákkal bezáruljon a piac ajtaja mások előtt. A piacok innovatívak akkor, hogyha mindenki számára nyitottak és hozzáférhetőek. Éppen ezért a versenypolitika célja, hogy a zárt és domináns pozíciójú vállalatok kialakulhassanak az egyik szolgáltató esetében olyan alkut kötöttünk, aminek keretében biztosítottnak láttuk, hogy a versenytársak is beléphessenek a piacra. És mindez összefügg a szabadalmak felhasználásával, illetve a velük való esetleges visszaélésével. Például a mobil eszközgyártók esetében volt ez egy igen aktuális kérdés, és a bizottságnak meg kell akadályozni mindenféle ilyen káros gyakorlatot, ami akadályozza a versenyt. Hiszen ezzel gyakorlatilag a szabadalmi rendszer ö, eredeti célja ö, hiúsulna meg, ami az innováció elősegítésére irányul. nagyon fontos, hogy a vállalatok méltányos és tisztességes, diszkriminációmentes módon tegyék hozzáférhetővé a szabadalmakat mások számára is. Mégpedig a közösen elfogadott technológiák alapján. Ahhoz, hogy intelligens telefonokat gyártson valaki, számos szabadalmat kell figyelembe vennie, illetve alkalmaznia. És az ilyen szabadalmak tulajdonosai gyakorlatilag egy egész ágazatot megakadályozhatnak, abban, hogy versenytársak termékei a piacra kerüljenek, és ez a gyakorlat elfogadhatatlan. Ebben a hónapban két hasonló panasz érkezett, amelyet Krüsz asszony szolgálata vizsgál, És most néhány szót hadd szóljak, illetve ezt sajnos most elhalasztom, ami az állami támogatások megreformálását illeti. A versenypolitika változatlanul kulcsfontosságú eszköz lesz Európában. A kisebb iparágak átstrukturálása területén, hiszen ez a politika egészíti ki a különböző szabályozókat a belső piac kiteljesítése érdekében. A belső piac nem lehet, piacot nem lehet pusztán szabályozókkal vagy utasításokkal kiépíteni. Nagyon fontos, hogy a szabályok végrehajtására is odafigyeljünk, és ebből a szempontból a versenypolitika egy nagyon hatékony eszköz, hiszen ez nem kerül semmibe az adófizetők számára. Pusztán eredményeket hoz, és ebből következően a versenypolitika képezi minden növekedési erőfeszítés alapját. 2010-ben Mario Monti, most az olasz miniszterelnök, egy jelentést készített a bizottság számára az egységes belső piac témájában. Ebben a jelentésben Monti úr rámutatott arra, hogy egyre inkább csökken a politikai támogatottsága az egységes belső piacnak. Azt írta, hogy ez a belső piac egyre kevésbé népszerű, miközben Európának egyre nagyobb szüksége van rá. Két évvel később úgy gondolom, hogy a szavait még mindig meg kell szívlelnünk nagyon veszélyes, hogyha protekcionizmus és a nemzeti érdekérvényesítés irányába mozdulunk el. Pontosan az ellenkezőre van szükség. Nyitott, jól szabályozott, gyorsan változó és hozzáférhető piacokra. A versenypolitika e-, ebből a szempontból kulcsfontosságú, különösen a kisvállalatok szempontjából, akik nem rendelkeznek elő befolyással, hogy megvége, megvédjék magukat a versenyellenes gyakorlatokkal szemben. A, e, pontosan ezek a vállalatok biztosítanak a fiatalok számára is munkahelyeket és egyenlő esélyeket. Köszönöm a figyelmüket. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon átfogó, széleskörű beszédét. Biztos nagyon sok kérdés érkezik önhöz, de hogy tudja, ez a szakbizottság Mario Montival együttműködve az belső piaci csomag mellett dolgozott mindig is, és ezért is nagyon nagy örömmel várjuk az önnel folytatott együttműködést olyan témákban is, ahol úgy látjuk, hogy a fogyasztók szempontjából kevés a verseny, illetve olyan területek kezelését, ahol a fogyasztók frusztrációját tapasztaljuk. Például most készítünk egy tanulmányt az internetes vásárlással kapcsolatban. Elég sokan vannak már a listámon, és a délelőttivel ellentétben most egy kicsit hosszabb lesz a kérdezők köre. Nagy, először a koordinátoroknak adok szót, úgyhogy Schwab úr, Gebhardt asszony, Rüle asszony, és talán Kozicsnyik úr lesz az, lesznek az első hozzászólók, aztán Obermeier is itt van, Kafferati, Carriere de Campos professzor is a listámon van, nem tudom, van-e meg, aki hozzá szeretne szólni. Akkor Schwab úrnak adom át először a szót, aztán pedig Gebhardt asszonynak. Két kérdésenként vegyük a hozzászállásokat. Megcsinálod ezt? Köszönöm szépen, először is örülünk, hogy ma itt van a körünkben. A lengyel elnökség alatt találkoztunk utoljára az európai verseny politika és védelmi napon Poznámban és ott találkozunk a fogyasztóvédelmi hatóságokkal. A des egységes piac elő segítése, és különösen a digitális, digitális belső piac kiépítése nagyban függ az ide vonatkozó rendelet től, ami a szabványosítást illeti, és nagy örömmel működtünk együtt önökkel a munkacsoportban. A fizetési szolgálatok vonat vonatkozásában is történtek már lépések, és felmerül a kérdés, hogy a Google hogyan alakíthatott ki piac, tehát egy domináns piaci szerepet. Ugyanakkor viszont határt kell volna vonni a közbeszerzések és a versenypolitikai előírások között. Éppen ezért azt kérdezném öntől, hogy az új rendeletek kapcsán mennyiben kapcsolódtak be az új közbeszerzési szabályok kidolgozásába, mennyiben kompatibilisek ezek a különböző egyéb szabályokkal, ami a támogatásokat illeti, illetve a koncesziókat hogyan ítéli meg ennek hátterében és hogy esetleg ezekben a koncesziókban nem húzódnak, nem rejtőznek meg esetleg valamilyen támogatási eszközök, amelyekre külön oda kell figyelni az adott irányelv keretein belül. Köszönöm szépen. Köszönöm, Evelyn Gebhard asszony, köszönöm szépen, biztos úr a bevezetőit, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és nagyon nagy hangsúlyt helyez arra is, hogy a különböző akadályokat a vállalatok útjában elhárítsuk, hiszen itt még a régi nacionalizmus irányába mutató reflexek érvényesülnek, ezek nagyon fontos, hogy ezeket kezeljük. Ugyanakkor viszont egy dolgot nem említett kellő hangsúlya ölő, nevezetesen azokat az akadályokat vagy reflexeket, Eh, amelyek eh, révén az egyes eh, vállalatok vagy országok igyekeznek a nemzeti határokat saját javukra kihasználni. Gondolok itt például a roaming díjakra. Ha nem lennének határok, akkor ezekről nem is beszélhetnénk. Vagy miért van olyan sok elkereskedelemmel foglalkozó vállalat, amely ugyanakkor nem működhet az egész Európai Unióban, vagy nem szolgálják ki az összes európai fogyasztót? Tehát ezeket a kérdéseket a vállalatokhoz is intézhetnénk, nem pusztán az államok felé. Tehát ez valahogy a, a szőnyeg alá, alatt maradt ez a kérdés. Itt a polgárok helyzetét említette, a munkanélküliséget, a fiatalok helyzetét ebből a szempontból, ami komoly aggályra ad okot az Európai Unióban. Milyen fejleményekre számíthatunk e tekintetben? Az Európai Bizottság még mindig ismét használjam az akadály szót, tehát változatlanul rengeteg akadályjal küzd a szociális területen, a jogalkotás területén, a munkahelyekhez való hozzáférés területén, és ezeknek a különböző szabályoknak milyen hatása, szociális hatása várható a munkavállalókra? Ezen a területen itt komoly hiányosságokat tapasztalunk, és sok teendőnk van még. A szabadalmakról is említést tett, és ez teljes joggal említette, hogy a digitális területen a szabadalmak területén egyfajta monopolizációs tendencia érvényesülhet. Hogyan néz ki a, ugyanez a helyzet a biotechnológiai találmányokkal. Itt is felmerül a kérdés, és egyre inkább az a benyomásom, hogy a szabadalom jog, szabadalmi jogon túl bizonyos korlátozások érvényesülnek, és az Európai Bizottság, illetve konkrétan ön, mint versenypolitikai biztos, terveze valamit ezen a területen, akár a szabadalmi joggal összefüggésben, hiszen ez is összefügg az innováció vagy annak hiányának kérdésével. Köszönöm. Uh, Biztos úr, a két, az első két kérdést akkor kérem válaszolja meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Schwab úr kérdésére válaszolva, a fizetési rendszerről mondtam én is néhány szót a beszámolomban. Ezen a kérdésen egyrészt úgy dolgozunk, hogy a különböző hitelkártyák kérdését vizsgáljuk, és kapcsolatot vettünk fel az alternatív fizetési rendszerekkel. Megpróbáljuk kideríteni, hogy vannak-e olyan akadályok, amelyek az ezen területen létező piacra való belépést akadályozzák, és megpróbáljuk a versenypolitikai eszközöket kihasználni annak érdekében, hogy az online fizetés előtti akadályokat elhárítsuk, Barnier kollégámmal és Dali kollégámmal készítünk egy zöld könyvet, és nyitottunk nemrég egy nyilvános konzultációt is ezzel kapcsolatban, amit nagyon érdekesnek tartok. Végül pedig, ahogy mondtam, nyitottunk egy vizsgálatot arról a munkáról, amelyet az Európai Fizetési Tanács végzett, ez egy bank, bank iparágban létrejövő tanács, amely egy olyan rendszert próbál megteremteni, amely nél fennáll a kockázata annak, hogy az új, további fizetési rendszerek kialakulását meg fogja akadályozni. Tehát ezt vizsgáljuk most, és ez az egyik olyan elem, amelyet, amelyet fejlesztenünk kell a belső piac fejlesztése és kiteljesítése érdekében, és főleg annak digitális verziója kifejlesztése érdekében. A Google-al kapcsolatban szintén indítottunk egy vizsgálatot, más szakbizottságokban erről már szó volt. 2010 novemberében indult el ez a vizsgálat. Panaszt tettek felénk, és a panasztevő által szolgáltatott adatokkal, illetve a Google válaszaival foglalkozva most megpróbáljuk felmérni a helyzetet. az erre a feladatra, ezzel a feladattal megbízott külön csoport március végén, április 1-én fogja nekem benyújtani a jelentését. És akkor fogom eldönteni, hogy a következő lépések mi legyenek. Akkor fogom eldönteni, hogy a vizsgálat már eléggé előre haladott-e ahhoz, hogy világosan elutasító választ adhatunk-e, vagy még szükség van arra, hogy további információkhoz jussunk, további panaszokat várjunk meg. Nem egyszerű feladat ez, ugye a Google folyamatosan tevékenykedik azóta is, és folyamatosan változik, forradalmi újításokat vezet be. Előzetes következményeket tudunk ugyan levonni, következtetéseket le, le tudunk vonni, és akkor esetleg az elkövetkezendő hónapokban tudunk nekik küldeni bizonyos tiltakozó üzeneteket de minden esetre egy hónap múlva, másfél hónap múlva már sokkal tisztában fogunk látni ebben az ügyben. De hatalmas nagy feladatról van szó, az biztos. Állami támogatás kérdése. Nem volt időm arra, annak a javaslatnak a bemutatására, amelyet én a brüsszeli versenyjogi meghallgatáson nyújtottam be. Tulajdonképpen a, az állami támogatások rendszerének egy felülvizsgálatát készítem most el, amely sok okok, okból szükséges már. A, tartalmilag a felülvizsgálat célja az, hogy az állami támogatást minél nagyobb fogban a növekedést támogató eszközként használjuk, illetve arra, hogy a növekedés orientált, növekedésbarát tevékenységeket támogassuk vele. A belső piac megvédése ugyanígy feladata, a közpénzek olyan fajta felhasználása, amelyek során akadályokat nem görgetünk a belső piac elé, hanem pontosan eltávolítjuk az útjából azokat, illetve a közpénzeket ugyanakkor intelligens növekedés támogatására használjuk, ahol az intelligens azt jelenti, hogy a, nem teremtenek ezek további nehézségeket, hanem ellenkezőleg segítenek a tagállamoknak és kormányaiknak pénz megtakarításában, illetve abban, hogy legalább ne fecséreljék el a közpénzeket hiszen ők döntik el, hogy a nemzeti költségvetéseket hogy, köz, hogy, hogy mire folytatják, mire, mire folyósítják. Az ellenőrző eszközök megfelelő használatával segítünk a tagállamoknak a megfelelő prioritásokat kialakítani és elkerülni azt, hogy a belső piacon belső akadályok merüljenek föl, illetve hogy pénzeket elfecséreljenek bármire. Hogy ezt hogy lehet megoldani? Most először is egy sor útmutatás felülvizsgálatát végezzük el 37 különböző támogatással, állami támogatással kapcsolatos útmutatásunk van, ezeket frissíteni kell, mégpedig koherens módon ennek az általános célkitűzésnek ennek az általános prioritás listának a figyelembevételével és meg kell próbálni minél gyorsabban elvégezni ezt, anélkül, hogy ez a minőség rovására menne. Nagyon hosszadalmas eljárásokról van szó, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy, hogy a kis dolgoknak legalább olyan nagy, a kis ügyeknek legalább olyan nagy figyelmet szenteljünk, mint a nagyoknak. Például az összeolvadások segít, tekintetében nem a, az adott összeolvadás mérete vagy dimenziója az, ami itt döntő. Az állami támogatások szempontjából is meg kell találni az egyszerűbb módját a kis ügyek kezelésének, lehet, hogy megállapítunk majd bizonyos küszöbértékeket rendeleti szabályzási szinten, de az Európai Bíróság joga alapján kötelesek vagyunk panaszok, a panaszokkal foglalkozni, és ugye az értesítésekkel, meg egyéb dolgokkal nem kell foglalkozni, de a panaszokat mindenképpen kezelnünk kell, és ki kell használnunk jogi eszközöket, közeinket, és a, az esetjog adta lehetőségeket a jobb szervezésre a, a nagy ügyekre is, tehát a nagy ügyekre kell koncentrálnunk, de minél egyszerűbbé kell tennünk az, tennünk az eljárásokat. A közbeszerzés, illetve konceszió kérdése, az általános érdekű gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatban volt egy, volt egy szabályozás, a közbeszerzéseket ez befolyásolta, de ugyanakkor a közbeszerzési szabályok válasz, változtak, ugye most megpróbáljuk a mi eljárásainkat minél jobban összehangolni a közbeszerzési eljárásokról szóló szabályokkal. Ez nem mindig lehetséges, nem tudunk mindig ugyanazzal az eljárással élni, nem indulhatunk ki abból, hogyha pályáztatták, közbeszerzési pályázatot kiírtak, akkor az azt jelenti, hogy nincsen állami támogatás. De minden esetre egyszerűsíteni kell ezen a téren is az eljárásainkat. Gebhardt asszony kérdésére válaszolván, a digitális belső piacon létező akadályok még mindig hatalmasak. Miért? Először is időnként szabályozási akadályokról van szó, amelyek eltávolítása az önök feladata, hiszen a versenypolitika nem szabályozásról van szó. Hogyha a szabályozások maguk keltik az akadályokat, akkor azokat önöknek kell felszámolni. Néha lehetőségünk van nekünk is ebbe beleszólni, és akkor azt meg is tesszük. De én hiszem, hogy arra van szükség, hogy egy jó kombinációt alakítsunk ki a szabályozási tevékenység és a versenyjog érvényesítése között. Ez az a két oldal, ez az a két szárny, amire szükségünk van annak érdekében, hogy szárnyan tudjunk. Eh, én nem tudok minden problémát megoldani versenyjogi eszköz segítségével, például a mobiltelefonok piacán sem. Nelly Cruz viszont nem tud minden problémát megoldani szabályozás segítségével azok közül, amelyek felmerülnek. Tehát szükség van a két oldal közötti minél jobb együttműködésre. Szellemi tulajdonjogok egyébként is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon nagy terület, szerződi, szerzői jogok, eh, ez, itt, itt megint csak arra van szükség, hogy innovatív megközelítést alkalmazzunk. A szellemi tulajdon jogokat nem kezelhetjük a digitális korszakban ugyanúgy, mint az analógikus időszakban tettük. Szükség, az innová- szükség van arra, hogy az innovátorok, tehát a feltalálók, a, a, a szerzők, jogait védjük az szokásos eszközökkel is, de időnként szükség lesz arra is, szükség van arra is, hogy ugyanazt a célt új eszközökkel érjük el, mivel az internet az játékszabályokat teljesen felforgatta, nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. A szociális klauzulák, én támogatom, tudom, hogy ön és az ön ö, kollégája a többi frakcióban, a bizottság, mindenki támogatja ezt a javaslatot. Szerintem ezzel kapcsolatban ö, többség, a többségi támogatásról van szó. Szabadalmak. Nem értem pontosan, hogy a szabadalmakkal kapcsolatban mit akart mondani, tehát a biotechnológiai fel, találmányok a védelméről, hogyha jól értettem a kérdését az IT szektor szabadalmaival foglalkozunk, és az teljesen világos, hogy ezeknek, ahogy a piaci erőfölény visszaélésének nagy a kockázata olyan olyan olyan résztvevők esetén, akik ha már megvan a szabadalom, akkor ki akarnak másokat zárni a piacról. Még akkor is, hogyha formálisan egy szabvány nem született meg, de hogyha szükség van a szabadalomra, valamilyen eszköz működéséhez, vagy stb., vagy ilyes, ilyesmi, ilyen kérdésről van szó, akkor igenis megvan annak a kockázata, hogy a versenytársakat kizárják. Azt hiszem 2009-ben fogadtuk el az legújabb szabályokat a gyógyszeriparban, és ezután volt egy sor trösztellenes intézkedés, amelyet a az eredeti és a generikus gyógyszerek gyártói közötti ellentétek, ellentétek megoldására kellett, hogy elindítsunk. Tehát ezek a szabadalmak valóban piaci erőfölényt biztosítanak, hatalmat biztosítanak a piacon, ezért nagyon fontos figyelemmel kísérnünk az ezzel kapcsolatos kockázat felmerülésének lehetőségét, miközben arra is vigyáznunk kell, hogy az innovációt ne folytsuk el. Hiszen az innováció, az alkotás terén nagyon fontosak a szabadalmak, de mint ahogy minden jog esetében mindennek megvan a maga határa. Hiszen a szab- szabadalom birtokosai más emberekre nézve nagyon kellemetlen következményeket is generálhatnak. Nagyon szépen köszönöm. Még negyed óráig áll rendelkezésünkre, és hatvan vannak a felszólalói listán. Akar-e még valaki? hozzászólni, tehát akkor hármasával vesszük. Itt a frakciókból egy-egy ember, Valdeszári úr is még, tehát akkor itt négy lesz. Rüle asszony, Kaczynski és Obermeier kollégák. Kérem, röviden foglalják össze a kérdésüket, és hogyha egy kérdést tudnának feltenni, az segítene. Kaperáti eh, úr következik először. Rüle asszony következik először. Már sok mindent elmondtak előttem, úgyhogy rövid leszek. Az internet fizetési rendszerekről szeretnék kérdezni. Nagyon fontos, és minden bizonyal oda kell figyelni arra, vigyázni kell arra, hogy elkerüljük a piaci torzulásokat, vagy a piac szétzilálódását. És itt a bizalomról is szó van. A fizetési rendszert csak akkor fogják igénybe venni, hogyha megvan a bizalom, hogy ez a rendszer működik. És szerintem ez játszik igen komoly szerepet a polgárok körében, tehát őnekik biztosnak kell lenniük, és úgy érzik egyelőre, hogy nem teljesen biztonságos a rendszer. Ezen kívül én is rákérdezek az állami támogatásokra. Fontos, amikor azt mondja, hogy a kicsiket másképp kell kezelni e tekintetben, mint a nagyokat, és éppen ezért üdvözöltem Monti úr jelentését. Számos tanulmányában utalt már erre, hogy az állami támogatások, illetve a közbeszerzések területén rendkívül bürokratikus eljárások érvényesülnek, és ezek általában a nagy, nagyokat részesítik előnyben, tehát itt egyszerűsítésre van szükség. A kérdésem az, hogy hogyan kívánják egyszerűsíteni az ilyen eljárásokat az állami támogatások kapcsán a kisvállalatok esetében. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Cervantes nyelven szeretnék hozzászólni a hallgatósághoz. A belső eh, piac és a fogyasztóvédelem szempontjából John Daly, eh, Michel Barnier és Anne biztosok eh, harmóniában dolgoznak és az egész politikai spektrummal foglalkoznak. De egy dolgot említett, amelyben volt egy szó, és pedig, hogy a forrásokat kell keresni, és ezt most a saját frakcióm szempontjából tekintem ezt a kérdést, és azt, teszem, azt kérdezem, hogy van-e garancia, arra, hogy nem fognak új adókat eh, kivetni. Jó, köszönjük ezt a kiváló eh, spanyolt is, eh, Overmeyer úr. Köszönöm szépen. Én az alelnök úrhoz a karteljog kapcsán szeretnék kérdést intézni. A bizottság bejelentett egy kártérítési jogalkotási javaslatot, hogy itt is verseny érvényesüljen. Itt a magán kártérítés igénylőkre vonatkozik a kérdésem. A Federer cég kapcsán említette az ítéletet, ami bizonytalanságot eredményezett Európában. És én tartok attól, hogy ennek a programnak a kihalásán fogjuk tapasztalni, illetve ennek komoly következményei lesznek. Itt a kártérítési folyamatok további komoly károkat eredményezhetnek. És itt elképzelhető, hogy megosztottság alakul ki Európában, hogyha ez a, az ítélet úgy csap vissza a az egyes nemzeti bíróságokon, hogy ott precedenst teremt. Én tehát attól tartok, hogy a kártérítési igényeknél is egyfajta fórum shopping alakul ki, és a legkedvezőbb fórumot fogja mindenki választani. A bizottság mit tud mondani arról, hogyha bizonyos eljárások vagy előírások vannak, akkor egyrészt a magánjogi érdekek hogy érvényesülnek, illetve a közögi érdekek. Ezt uh, uh, van-e még, uh, ha nincs más kérdés, most akkor ezeket lezártuk, és akkor biztos kap válaszolási lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük úr spanyolul tette fel a kérdést, ezért én is spanyolul válaszolok, hiszen ez az én nyelvem is. Nos. Nyilvánvalóan a bizalom nagyon fontos, még akkor is, hogyha nem közvetlen kapcsolódik a versenypolitikához, mégis nagyon fontos. Nyilvánvalóan ezt nem lehet tagadni, tehát ahányszor az ember online fizet, mindegy, hogy egy hitelkártyával, vagy egy bankkártyával, akkor nyilvánvalóan a lehetősége fennáll, hogy valaki a személyes adatainkhoz illegálisan hozzáfér. Nekem eddig személyesen nem volt negatív tapasztalatom, tehát senki sem használta fel a személyes adataimat. Tehát én egyre inkább bízom ebben a rendszerben. De hogyha e, ezzel kapcsolatban lehetne valamit tenni, akkor nyilvánvalóan, mivel ez a jövőnek a e, fizetési e, módja, ezért a bizalom nagyon fontos továbbra is. Nos, a kis reklamációkat illetően nyilvánvalóan nekünk mindenfajta panaszra, reklamációra reagálnunk kell. Most kezdünk ezzel kapcsolatban munkát végezni, és szeretnénk a módszert a lehető legegyszerűbbé tenni. Van egy minimum szabály, van egy minimum küszöb, itt a különböző támogatásokról van szó, amelynek a minimális küszöbét szeretném növelni, meglátjuk majd, hogy meddig lehet ezt megtenni. Tehát, hogy be kell -e jelenteni ezeket a támogatásokat. Jelent, jelenleg az állami támogatásoknak 80%-át ismerjük, bár ezek nemzeti programokon keresztül mennek, és ezeket nem egyenként ellenőrizzük. És az utólagos ellenőrzést is növelni kell, tehát hogy lássuk, hogy hogyan osztják el ezeket az állami támogatásokat a nemzeti programoknak. És ezen elvek alapján a támogatási rendszereket tovább tudjuk egyszerűsíteni. Igaz, hogy néha bizonyos eseteket részletesebben vizsgálunk, és akkor ez hosszú időt vehet igénybe, és a tagállamok általában a bizottságra mutogatnak újjal, hogy, hogy milyen hosszú időt töltenek ezekkel. És ma délelőtt is két tagállami képviselőnek el kellett mondanom, hogy nem mi késleltetjük a dolgokat, hanem önök nem szolgáltatják időben az információt. Én nem akarok most megszabni határidőket a fúziók esetében, de azért tiszteletben kell tartatni az észszerű határidőket. Nos, az adókat illetően Én a versenyterületen dolgozom, nekünk az adókkal kapcsolatban nincsen hatáskörünk, tehát nem tudjuk javítani az adókat. Nyilvánvalóan 2010 3 milliárd állt rendelkezésünkre. Tavaly az összegek magasabbak lettek, és most nem tudom előre megmondani, hogy 2012-ben mi fog történni. Bizonyos esetekben nyilván büntetést kellene kiszabni, de mindezt mi úgy tesszük, hogy figyelembe vesszük a közpénzeknek a nehéz helyzetét is. Tehát ez itt a tagállamokon keresztül történik. Az állami támogatást illetően megint csak a kedvezményezetteket a tagállamokon keresztül érjük el. Tehát, hogyha kapunk újabb forrásokat, azokat nyilván a tagállamok felé irányítjuk. A bizottságnak vannak eh, hozzáférési szabályai, és ezek sokkal nagy lelkűbbek, mint más intézményekkel kapcsolatban. Ezeket a, fő, a verseny főbizottságok kollégákkal is meg szoktuk beszélni. Nos, a szabályaink alapján eh, sokkal több információt kell a nemzeti parlamenteknek szolgáltatni. És a nemzeti parlamentek által eh, kért dokumentumokat más eh, főigazgatóságok is kezelik. Nyilvánvalóan mind az európai, mind a nemzeti parlamenteknek rendelkezésre kell állnunk, de hogyha bizonyos korlátokat átlépünk, akkor megszegünk bizonyos szabályokat. Szükség van együttműködésre, különösen amikor például kartervizsgálatokat folytatunk. Én nyilván az átláthatóságot támogatom, és nyilván rendelkezésre állunk különböző dokumentumok rendelkezésére bocsátása szempontjából. és a jogi rendszert is egyre inkább közelebb kell hozni egymáshoz azért, hogy ne lehessen például a különböző kedvező bírósági megoldásokat választani. A nemzeti hatóságok a bizottság felé, vagy pedig a bizottság a nemzeti hatóságok felé ugyanúgy jár el, tehát például, hogyha bejelentenek egy fúziót, akkor a szabályok nem teszik lehetővé, hogy akármilyen fórumot válasszanak az emberek. A végrehajtás az a mi hatáskörünkben tartozik, ez az állami, és, és a versenyszabályok megszaba, megszegésével kapcsolatban nyilvánvalóan szükség van jogszabályokra, és tulajdonképpen a múlt hónapban és a februárban is az Európai Parlament is elfogadott ilyen szabályokat, ilyen rendeleteket. Tehát mind egyéni, mind kollektív lépéseket lehet tenni. És még el kell döntenünk, hogy a kötelezettségvállalásokat hogy lehet konkrét programokba lefordítani. És a versenyszabályok megsértését, például a magánpiacon szintén vizsgálni fogjuk. Elnök, kedves kollégák, négy név van a listámon. A bizottság képviselő egy kicsit tovább marad, megígérte. Mr. Baldassari, could I... A következő hozzászólóktól hadd kérjem, hogy egy célzott kérdést tegyenek fel, és aztán mivel itt van a szabványosítási csomaggal kapcsolatos előadó Komi asszony is, tehát Kaparáti úr egy kérdés, és a másoktól is ezt kérdezi. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne, méghozzá célzott valaban. Nem tudom, hogy értették-e, amit mondtam. Biztos úr emlékeztetett bennünket az az európai országok nehéz gazdasági helyzetére, amelynek az eredménye az, hogy az én miniszterelnököm Mário Monti azt mondta, hogy a mostaninál erősebb egységes piacra van szükség. A probléma az, hogy az európai állampolgárok nem igen figyelnek ezekre a felhívásokra hiszen az a benyomásom, hogy amikor a gazdaság nehéz helyzetben van, akkor a nagy monopóliumok, a multinacionális cégek ellenállnak nekünk, hiszen megpróbálják megőrözni azt, ami van nekik a recesszió idejében. Tehát a bizottságnak különleges erőfeszítéseket kell tenni nem hiszem, hogy le kéne állítani a tevékenységeiket, hanem inkább nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a forrásokat megjelöljék, és, és növekedési jelzéseket adjanak. Különben egyre nehezebb lesz a helyzet. Köszönjük. Correa Campos kolléga. Köszönöm szépen kedves biztos úr! Nagyon örülök, hogy itt a ö, csoportos ö, panaszokról is ö, szólt. Ha megnézzük, hogy ö, milyen ö, magánjogi alkalmazások jöhetnek szóba a versenypolitika területén. Hogyan fest a dolog például a nemzeti távközlési vállalatok esetében, amelyeket a bizottság vizsgál, és különböző büntetésekkel, bírságokkal sújt? Ugyanakkor viszont miután közjavat jelentenek, őket meg is kell védeni. Hogyha egy polgár panaszal él a Nemzeti Távközlési Társasággal szemben, akkor elképzelhető, hogy itt jogsértésre került sor, de az is lehet, hogy itt egy monopólium helyzetről. Tehát a versenyhatóságokat a bizottság hogyan tudja megerősíteni, akik nem tudnak megbírkozni az ilyen esetekkel? Konkrétan itt azokra gondolok, akik a távközlési kérdésekkel foglalkoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, szeretnék visszatérni a fizetések, illetve a hitelkártya díjak kérdésére. Lengyelországban megjelent egy jelentés az átváltási díjakról. Nálunk ezek a díjak pontosan kétszeres az európai átlagnak, sőt, nyolcszorosa egyes országénak. 60%-át képezi a tranzakciónak, hogyha például a Visa kártyával fizet valaki, más országokban 1,7, tehát nem értem, hogy nálunk miért ilyen magas, magasak ezek a díjak. És egyes kereskedők azt mondják, hogy pontosan emiatt, a magas díj miatt az emberek általában vonakodnak hitelkártyával fizetni. Szeretném emlékeztetni, amit októberben említott, említett, a különböző kártyadíjakról, akkor is említette, hogy vannak különbségek a tagállamok között, és a kérdésem, hogy történik-e valamilyen szabályozói lépés ezen a területen. Talán esetleg jó lenne, ha a bizottság megkeresné a kártya cégeket, kártya kibocsátó cégeket. Elnök, köszönöm végezetül, Baldassari úr. Köszönöm szépen. Mivel én vagyok az utolsó, aki szót kap, csatlakozom a javaslatához. Biztos úr, az átláthatóságról szólt, illetve a közbedések szabályszerűségéről elsősorban az EU pénzeket is érintő ügyletekre gondolok. Ezek rendkívül fontosak. Manapság azonban számos vállalat nehéz helyzetbe kerül, a közbeszerzési szerződések kapcsán elsősorban gondolok itt az új tagállamokra, például mérnöki munkákra kiírt pályázatok előfeltétele, hogy a pályázó bejegyzett vállalat kell, hogy legyen, és mérnöki képesítéssel kell, hogy rendelkezzen. Nem tudom, hogy a bizottság mit szándékozik tenni olyankor, amikor a közbeszerzési szerződéseket az objektíva egyes keretből finanszíroznak. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ketten olaszul egy valaki portugálul beszélt, úgyhogy én is spanyolra váltok. Nos, hol van a növekedés? Ez a fő kérdés. Remélem, hogy a tanács is holnap, illetve pénteken ugyanezt a kérdést fogja saját körében feltenni. Valóban a költségvetési kiigazítások abszolút szükségesek számos tagállamban. Az is igaz, hogy a válság előtt az európai gazdaságok növekedési potenciálja alacsony volt, most a válság alatt vagy követően ez tovább mélyült ez a probléma. Tehát ezt a növekedési potenciált kell ismét helyreállítani. A pénzügyi rendszer komoly nehézségeket él meg, részben a válság miatt, részben pedig a válság második hulláma következtében, ami az állam adóság válsága, államadóságok válsága. Fontos, hogy a fizetésrendszer megfeleljen a reál gazdaság finanszírozási igényének meg kell erősíteni az alapokat, újra kell tőkésíteni, erre kell állítani a hitelezési gyakorlatot. Tehát itt a helyzet eléggé bonyolult. Minden esetre a növekedésre szükség van, hiszen enélkül nem tudjuk rendbe tenni a pénzügyi szektort, és nem tudjuk learatni a növekedés gyümölcsét. A kérdés, hogy miből eredhet ez a növekedés? A bizalomépítésből? Igen, minél nagyobb a bizalom a gazdasági szereplők, a befektetők és a fogyasztók részéről, annál könnyebb a növekedés. De ez nem minden. természetesen a külső keresletnek is hozzá kell járulnia a növekedéshez. A világ egyes részei sokkal gyorsabban növekednek és fognak növekedni, mint mi. Én igyekeztem azt közvetíteni, és egyszerűen nem hittem, vagy nem hiszek abban, hogy a versenypolitikai eszközökkel lehet jobb feltételt teremteni az innováció számára, Valóban a történelem rávilágított, hogy ennek van szerepe, de ez nem elegendő. A belső piacot teljes mértékben ki kell aknáznunk. És a belső piacnak is az összes lehetőségét ki kell használnia, hogyha akár az analóg piacon, vagy a szolgáltatások területén, szolgáltatások területén az akadályokat el kívánjuk hárítani. Vagy a digitális piacon, ahol most kezdődtek meg ezek a lépések, hogy lebontsuk az akadályokat. Ugyanakkor viszont a keresletre is szükség van, és ha az erőteljes kereslet nem elegendő, akkor valamit meg kell vitatnunk, és ez nem egy ortodox válasz, ezt már többször hangoztattam. A belső piacon arról kell vitát váltanunk, hogy hogyan tudjuk a belső keresletet fellendíteni. Mert egyébként nem lesz megfelelő a növekedés. Tehát ennyit tömören a kérdésére. De a Campus kollégának valóban a versenyt erősíteni kell, és Portugália esetében ez az egyik ajánlás, az európai szemeszter keret keretében, illetve az ezzel kapcsolatos programok keretében ez az ajánlás született. A bizottság már 2004 óta működteti az európai verseny hálózatot. Az európai hatóság, hatóság a bizottság és a 27 nemzeti hatóság működik együtt ennek keretében, és szerintem ezt a modellt kellene most kiértékelnünk, elemeznünk, és meg kell nézni, hogy vannak-e egyéb köz testületek, közszervezetek, akár európai, akár nemzeti szinten, amelyek nem működnek előképpen együtt, és nem élnek az összes tapasztalattal le kell ülnünk, meg kell osztani a tapasztalatainkat, a helyes gyakorlatot, és tanulnunk kell egymástól, hiszen ettől leszünk erősebbek. Együtt kell működnünk konkrét kérdések megoldásában, de itt nem csak Európára gondolok, hanem akár az amerikai vagy a kínai hatóságokkal való együttműködésre is. Tehát a globális gazdaság konkrét kérdéseinek megoldásában az együttműködés igen előre vivő. Ugyanakkor a változó körülmények között elég nehéz azt mondani a tagállamoknak, hogy arra kell fordítaniuk forrásokat, hogy megerősítsék a versenyhatóságokat. Hiszen a költségvetési megszorítások következtében csökken a versenyhatóságok számára rendelkezésre álló forrás mennyisége is. Ugyanakkor, ha ez történik, akkor a gazdaságok nem tudnak felülkerekedni a válságon. Ami pedig a hitel és debitkártyák díjait illeti a lengyel díj szintet többször említettem példaként számos előadásomban, felszólalásomban, és ezt úgy említettem, mint a legdrágábbat Európában, a legmagasabb díjszintet. És a problémával részben foglalkozunk, konkrétan a Mastercard ügyében, ami a, bíró, a bíróság előtt van, a víza esetében is vizsgáljuk ezt, aminek egy része már megoldást nyert, másik része még nyitva, nyitva van. A MIFS, tehát a multilaterális díjak keretében a hitelkártya vagy debitkártya társaságok milyen díjakat szednek be a felhasználóktól. A díjak egy része részét a kártya kibocsátó határozza meg, és itt ez nem európai szintű verseny politikai probléma. Ez idáig a, én csak arról tudok, hogy a nemzeti hatóságok indítottak eljárást bankokkal szemben, és egyes országok esetében a bankok összejátszására is fényderült. Egy másik esetben pedig kifejezetten fogyasztóvédelmi ügyről van szó, tehát nem versenypolitikai ügyről, és ez emiatt az én hatáskörömön túl van. Minden esetre ez nem az első eset, amikor nyilvánosan beszélek erről. Vannak bizonyos kezdeményezések, hogy alternatív szereplők is megjelenjenek az európai fizetési rendszerben. És az egyik alternatíva egy igen jól ismert európai név, tehát ez első látásra nagyon vonzónak tűnik, de ha megnézzük az általuk javasolt alternatív feltételeket, azt láttam, hogy az általuk kívánt díjak lényegesen magasabbak, mint a hagyományos szereplők esetében. Úgyhogy erre nem tudtam más mondani, mint az, hogy minden tiszteletem az övék, de minden esetre alacsonyabb díjakkal kéne előállniuk. Én nem fogok magasabb díjakat támogatni, az én feladatom, hogy mindenkitől a díjak csökkentését várjam el. Azt kell megnéznünk, illetve ez nem egy nagyon könnyű kérdés, hogy mi a megfelelő díjmérték. Erre vonatkozóan egy tanulmány készül, tehát igyekszünk meghatározni az indokolt díjmértéket, és lehet, hogy egy ilyen bonyolult elemzés és hosszas viták eredményeként azt fogjuk megállapítani, hogy esetleg egy új jogszabályra van szükség, vagy szabályozásra ezen a területen. Hiszen ez a kérdés nem csak Európában merül fel, hanem az USA-ban is. Ott a vonatkozó törvény tervezet már indítványozott bizonyos szabályozás, ami komoly ellenállásba ütközött a bankok részéről. Tehát minden esetre erről nagyon fontos, hogy szót váltsunk. Ami a másik, illetve utolsó kérdést illeti a diszkrimináció közbeszerzések esetén, ezzel belső piaci eszközökkel kell ezzel szemben fellépni. Ez nem versenypolitikai eszköztár kérdése. Bárnyi kollégámmal már erről tárgyaltunk, hogy milyen eljárásokat kell indítani, hogyha a közbeszerzési szabások sérülnek. Köszönöm szépen, elnök helyettes úr, hogy velünk volt ma, ahogy mondta, mostani tisztségének történetében az első alkalommal, és nagyon szeretnénk, hogyha vissza is jönne majd, mert nagyon sok közös témánk van. Többek között egy, például a, például a csoportos kivételek alkalmazása amelyet majd én szeretnék önnel négy, négy szem közt megtárgyalni. Eh, Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és tapsoljuk meg biztos urat. Uh, so, ladies and gentlemen, um, I apologize to uh, Elnézést kérek hölgyeim és uraim Lara Kumi-tól, jelentéstevőnktől, hogy egy kicsit elhúzódott az idő. Biztos vagyok benne, hogy a délután folyamán még lesz időnk. Most az ő jelentés tervezetével kapcsolatos módosítások megvitatása következik, az európai szabványítás, szabványosításról szól ez a jelentés. Úgyhogy először megkérem Larát, hogy mutassa be nekünk a módosító indítványokat, és várom a az ezzel kapcsolatos reakciókat. tevők közül Sáldemoze asszony itt van, Kreitzmann, vagy Manders úr a, ipari bizottságba tett kirándulása után vissza fog térni hozzánk, jó? Rúle asszony is itt van, Dion úr nincs. Kozlosnyik urat sajnos elhívták a cseh miniszterrel tartott találkozóra, de lehet, hogy visszajön. azon kívül szeretettel üdvözlöm Liliana Brinkman asszonyt és Weissenhorn asszonyt, akik a bizottság részéről a, a vezető szerepet viszik ebben a tárgyban, és nem tudom, Tomszen asszony itt van a tanácstól? Nincsen. Itt van? Tomzen úr esetleg. A tanács itt van, de Tomzen úr sajnos nincsen itt. Minden esetre a tanács is nagyon, a tanácsnak is szívesen megadom a szót. Először tehát Lara Komi asszonynak adom meg a szót a módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék elnézést kérni már előre is, mire, mivel nem volt időm arra, hogy jól felkészüljek. Egy kicsit hosszabban kell beszélnem, mint ahogy terveztem, mert nagyon fontos módosítókról van szó, amelyekről bővebben kell szólnom az előzően felbecsütteknél. Március 21-én fogunk szavazni. Ma volt az Ipari Bizottságban az erről a jelentésről tartott szavazás, és köszönöm szépen a módosítók benyújtását. Nagyon célra törő jó módosítókat kaptam, alaposan átolvastam őket, és elmondhatom, hogy nagyon jó átfogó képet adnak a különböző érdekeltségekről szépen lassan haladunk a lezárás felé, nagyon, jó, nagyon régen gondolkozunk már ezen az eseten. A legfontosabb módosítókkal kapcsolatban kompromisszumokat szeretnénk kialakítani. Együttműködünk az árnyék jelentéstevőkkel abban, hogy milyen megoldásokat tudunk találni, olyanokat, amik ugye minden minden, mindannyian tudunk támogatni, ugyanakkor az európai fogyasztók és vállalkozások számára is előnyösek. A tanácsot is nagyon nagy figyelemmel követjük, hiszen szeretnénk első olvasatban elfogadni ezt a jelentést. Nem, fogok, nem fogom az összes 125 módosítót most részletezni, de csoportonként megyek majd végig rajtuk. Először is a, a, a hatályról. A jelentés megírásakor nagyon sokat nagyon nagy összpontosítás ment arra, hogy ne legyen sok változtatás, viszont a, a szakmai szakmákról szóló preambulum bekezdése kapcsolatban lesz egy módosító. Szeretném, hogyha az adott munka intellektuális természetére koncentrálna a bizottság. És az, hogy a hatályból kizárhatnánk néhány szakmát, hát ezt egy kicsit gondosabban kell ö, elemeznünk, ezért egyelőre nem szeretnék az alkalmazással kapcsolatban semmiféle határt megszabni, a bizottságra hagynám a döntést ö, azután, hogy majd az érdekelt felekkel konzultált, ők fogják eldönteni. Nagyon sok módosító érkezett kollégáinktól, több frakcióból is, amelyek bizonyos szektorokat szeretnének kivenni a hatály alól, például az egészségügyi szektor az egyik ilyen, de én úgy gondolom, hogy nem választhatunk egyetlen olyan iparágat vagy szakmát sem, amelyet kivehetnénk a hatály alól, nem akarunk tehát ilyen döntést hozni, de azért szeretnénk, hogyha a szolgáltatást, a lefedett szolgáltatásokat lehet, lehetne valamilyen módon korlátozni. A definíciókkal kapcsolatban nagyon sok jó javaslat érkezett, de az, a szakmai képzettség elismerésével kapcsolatban az 1.2.2 módosítással nem értek együtt, mert E, ezeket mind önkéntesen kellene kezelni, csak, az, csak a jogi, csak a jogszabályok lehetnek kötelezőek. Tehát az, a, a, a szabványok, szabványokkal kapcsolatos kötelezettséget nem támogatom. Kérem, hogy szóljanak, hogy kicsit túl gyorsan haladnék. Igen, tehát egy kicsit... Jó van, én tudok lassabban is beszélni, nem probléma. Jó, harmadik pont a részvétel, az érintettek részvétele. Nagyon is nagy mértékben támogatom azt, hogy ö, ö, mi részt vehetünk, és hogy Más kategóriák is meg, meglettek itt említve, munkások, fogyatékossággal élők, fogyasztói képviselő szervezetek. Fontos, hogy ők is hozzá tudjanak járulni a szabványok kialakításához. Ez a rendelet nem csak a versenyképességet szeretné javítani, hanem ahhoz is hozzá akar járulni, hogy a szociális befogadás helyzete javuljon. A harmadik mellékletet nem támogatom. Szerintem inkább azt kellene támogatni, hogy mindenkit be, tudunk, be tudjunk vonni. Ezt szeretnénk mi is megtenni, tehát hogy a különböző érdekeltek mm, mindannyian képviseltethessék magukat megfelelő módon, ne csak szimbolikus elismerést kapjanak, amelyek az, amely, amely aztán soha nem kerül valóban végrehajtásra. Negyedik aspektus a KKV-kkel kapcsolatos új cikkek, amely, cikkelyek, amelyek nagyon fontosak mindannyiunk számára. És ezzel kapcsolatban nagyon határozott véleményt kell ö, alkotnunk. Sok kollégám módos, nyújtott be módosítót ezzel kapcsolatban is. Szerintem a tartalom szempontjából sikeresnek ítélhetjük a javaslatot, legalábbis a KKV-k szempontjából mindenképpen az, volt néhány vélemény különbség az, a hozzáférés, a szabványosítási tevékenységhez való hozzáférés szabadságával kapcsolatban, és volt néhány értelmezési probléma, és ezért megpróbáltam például ö, pontosan meghatározni, hogy mi a szabad hozzáférés, vagy a nyíltott hozzáférés. Az nem azt jelenti, hogy, hogy, szab, hogy, hogy ingyenes a szabványokról beszélünk, hanem azt, hogy mindenkinek szabad hozzáférése van a szabványok kifejlesztéséhez. Tehát a definíciókat egy kicsit megváltoztattam, kicsit jobbak a referenciák, a bizottság 2003-as ajánlásaira. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a KKV-knek biztosított hozzáférés nagyon sokba fog kerülni, és nemzeti szinten problémát is fog jelenteni. Na most két lehetőség van itt. Egy, vagy az, hogy korlátozzuk a mikro vállalkozásokra a szabad hozzáférést, illetve az, hogy külön tarifákat állítunk fel, mégpedig a vállalatok méretétől függően csoportosítva ezeket. Majd meglátjuk, hogy az árnyékjelentéstevők mit mondanak erről a megoldásról. Remélem, hogy nem értjük egymást félre. Minden esetre mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk a kis vállalkozások támogatására, különösen a szabályosítási eljárásban való részvételük támogatására. Hiszen nagyon fontos, hogy tegyük lehetővé számukra a szabályosításban való részvételt. Tehát ne, ne az legyen, hogy a nagyobb vállalatok által eldöntött szabályokat ők csak át kell, hogy vegyék, és semmi beleszólások ne legyen. tehát más forrásokból meghallgatása alatt és máshol is hallottuk, Például Franciaországban ezt már meg is tették, a kisvállalkozások bevonását, és méghozzá kiváló eredménnyel. Úgy döntöttem, hogy kötelezővé kell tenni ezt, mert ez is nagyon világosan megmutatná, hogy az európai szabályozás milyen irányba szeretné elvinni a terület szabályozását. Na most, az elismerés és a alkalmazás vagy felhasználás szintén problémás kifejezése Eredetileg a bizottság azt írta, hogy a, hogy a képes, képesítéseket a megfelelő szintre kell fölfejleszteni, én azt hiszem, hogy jobb, hogyha specifikációkról beszélünk, ahelyett, hogy szabványról beszélnénk, a, és ugye a, a szabványok, a, ez, ez a, ez a, ezen a területen, tehát az IKT-re vonatkozó előírásoknál sokkal alkalmasabb lenne. Szeretnék Szeretném tehát minden módosítót, minden javaslatot bedolgozni a jelentésbe, és szeretném az önök véleményét is meghallgatni arról, hogy amit éppen most elmondtam, arról mi a véleményük. Tehát a use a felhasználás definíciójáról. Nem korlátozhatjuk a tartalmat olyan módon, hogy az akadályát állja a fejlődésnek. Tehát egy magánjellegű, önkéntes rendszert kell kialakítanunk. Van még egy-két pont, amiről szeretnék beszélni, például az európai aspektusról, illetve a fórumokról, a több érdekelt által alap, alkotott fórumokról. Én egyáltalán nem elemzem az ilyen fórumok vagy platformok létrehozását, de úgy érzem, hogy akkor ennek ezt is bele kell foglalni ebbe a rendeletbe. Olyan ö, olyan struktúrákat nem akarunk kiépíteni, amelyek aztán lassítják a folyamatot. Ö, vannak persze más struktúrák, de ezek általában önkéntesen alakított, az, az iparág által alakított struktúrák, és szerintem ezeket nem kellene, ennek, ezeknek a számát nem kellene megszaporítani. Jövőben esetleg megtehetjük ezt, hogyha szükségesnek érezzük, de jelenleg a rendeletben nem kellene erre igent vagy nemet mondani, mert az megkötné a kezünket a jövőre nézve is. Finanszírozás. Jobb, hogyha a bizottságra hagyjuk annak eldöntését, hogy a konzultáció hogy menjen végbe. Ez drága, sokkal jobb az, hogyha ezt ők döntik el. Finanszírozásról tehát még egyszer, általában véve bizottság az európai szabványosítás megszervezéséről és annak finanszírozásáról beszél az rendelet életének első fázisában egy kicsit talán komolyabban és szigorúbban kellene eljárnunk, hogy a szabványosítás eljárását jobban struktúráljuk. Én úgy gondolom, hogy a jövőben egyszerűsíteni kell majd a szabványokat, és inkább egy ilyen kicsit más rendszert kell kialakítanunk, tehát én úgy gondolom, hogy jövő év elején végezzünk egy felülvizsgálatot, amely megvizsgálja, hogy sikerült-e a bürokratizmus, az adminisztráció jel, mennyiségét csökkenteni. Tehát egy ilyen vagyonkezelői rendszerhez hasonló rendszert kellene kialakítanunk rendeletről van szó, úgyhogy nagyon pontos terminológiát kell használnunk annak érdekében, hogy bármiféle kétség merülne föl a, az ele, értelmezést illetően. Tazsáni úrral is beszéltem, és ő is nagyon fontosnak tartja, hogy ez minél gyorsabban megvalósuljon a kis vállalkozások, de az egész ipar, iparág előnyére is fog válni, hogyha ez végül is megvalósul. Köszönöm szépen! Nyilvánvalóan a módosítókat kell megfelelően megtárgyalni, és ezt remélem, hogy sikerül majd beprogramozni. És eh, nyilván ön szeretné a kompromisszumok megvitatását is. Kreitzmann úrnak eh, el kell mennie a vezetőbizottsághoz, tehát akkor Sáldjan az hogy megengedi, hogy ő legyen a következő? This committee is very close to my heart. Nos, ez a bizottság közel áll a szívemhez, de délelőtt szavaztunk erről a kérdésről a másik bizottságban, és majd Wenders úrnak a gondolataival is foglalkozok, de először a finanszírozásról kell beszélni, tehát meg kell értenünk, hogy a kkv számára a költségeket csökkenteni kell, ennek van értelme, és mindenki szeretné támogatni ezt. De amikor a szabványosítási testületnek szüksége van a munkájához a pénzre, és nagyon sok KKV van benne, tehát akkor felmerül a kérdés, hogy még mindig tud-e ez működni tehát épp ezért kell emlékeztetni arra, hogy én szeretném a KKV-ket bevonni, de amikor a testület nem tud működni, mert már nincsen pénze, akkor ennek nincs értelme. Nos, ez a véleményem ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ezen kívül azokat a témákat szeretném most bevezetni, amelyet Manders úr akart bevezetni E, általában egyetért ezzel a jelentéssel, és e, amikor az ITRE-ben szavaztunk ma délelőtt, akkor jó volt ez a szavazás is, és reméljük, hogy a mi gondolatainkat is bele tudják ebbe e, vezetni. Nos, ő a szabályoknak a piaci fejlesztését támogatja, és ha a nemzeti szabványok és az európai szándékok kialak, szimultán módon kialakulnak, akkor a nemzeti szabványok kidolgozását azt le kell állítani. És az érdekelt feleket is be kell vonni nemzeti szinten. Egyetért a nemzeti kormányok megerősített szerepével és az érdekelt felek fórummal konzultálni kell a bizottságnak. Manders úr szeretne rámutatni, hogy fontos a jogbiztonságot a legmagasabb szinten megtartani, épp ezért meg kell vizsgálni a fellebezési folyamatokat. És a további eszmecserét is várja, és reméli, hogy konstruktív vota lesz a jelentéstevőkkel és az árnyék jelentéstevőkkel. Én azt szeretném hozzátenni, hogy a belső piac szempontjából, az egységes piac szempontjából nagyon fontos kérdést kell először megvitatni és, remé, és ez ennek a jelentésnek a kérdése, és reméljük, hogy Lara Komit támogatják ezekkel a változtatásokkal kapcsolatban. A rendeletet csak akkor lehet megváltoztatni, hogyha javítunk rajta. Én is ezt próbálom tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Mindig menedéket talál itt ebben a bizottságban, Sádemoza asszony. Nagyon szépen köszönöm remélem, hogy tud még maradni és meghallgatja a megjegyzéseket. Először is szeretném megköszönni Komi asszonynak az előadását, és biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumos megoldásokat találunk majd. Nagyon sok területen. Ugyanakkor szeretnék valamit a hatályról mondani és a szolgáltatások megvásárlása, tehát hogy ez része legyen -e a szabványosítási munkának, vagy nem. Már kezdetektől fogva beszéltünk erről a szocialista frakcióban, és ezért nyújtottam be módosítókat, azért, hogy bizonyos területek nem kerülnek bele ebbe. Tehát azt hiszem, hogy erről beszélnünk kell, és Rüle asszony is benyújtott módosítókat Schwab úr ezzel kapcsolatban. Tehát szerintem meg kellene vizsgálnunk, hogy mit tehetünk ezen a területen. Számomra van egy módja a megoldásnak, persze több módja is van, de számomra ez azt jelenti, hogy ezt a vitát összekapcsolhatjuk a több érdekelt fél platformjának a kérdésével mert hogyha belevesszük a szolgáltatásokat és a szabványosítási munkába, akkor amikor a akkor az összes érdeket feledbe kell vonni, legalábbis amikor a e, bizonyos szabványokról van szó. Tehát, hogyha a hatályt és a, az érdekelt felek platformát össze tudnánk kapcsolni, akkor találunk megoldást. De azt hiszem, hogy más területeken nem bonyolult, szintén nem bonyolult megtalálni a megoldást. Például a KKV-kről és a költségekről, amit mondott Rajcman úr, ezt azt veti fel, hogy a, mindannyian egyetértünk abban, hogy a szabványosítási munka az egy önkéntes folyamat. De ugyanakkor meg kell határozni, hogy milyen költségei vannak az ebben való részvételnek tehát fontos, hogy megfelelő módon helyesen kapcsoljuk össze ezeket a dolgokat. Nyilvánvalóan mindenki szeretné bevonni a KKV-kat, de ugyanakkor a KKV-k 80%-át adják az európai vállalkozásoknak. És akkor most az a 20% fizesse ki az összes szabványosítása munkát? Tehát kell valami megoldást találni. Az egyik megoldás lehetne az, hogy azt mondjuk, hogy jó, tegyünk valamit a mikrovállalkozásokkal kapcsolatban, tehát olyan vállalkozásokkal, ahol tíz vagy annál kevesebb alkalmazott van. De hogyha minden vállalkozásról beszélünk, például 250 vagy alatta, akkor az, az nagyon nehéz. Tehát találjunk megoldást a mikrovállalkozások számára. De ne felejtsük el, hogy ez egy magán és önkéntes rendszer, és, és nem feltétlenül kell belenyúlni a részvételi költségekbe. Jó, azt hiszem elmondtam mindent, ami fontos számára, de biztos, számomra, de biztos már összeülnek a jelentéstevőkkel és az árnyék jelentéstevőkkel, és biztos, hogy jó megoldásokat találnak. Tehát próbáljunk meg elmenni, amíg lehetséges, de ugyanakkor ne késleltessük a mi megoldásaikat. Köszönöm szépen, Rüla asszony! Én is szeretném megköszönni Komi asszony jelentését. Ez már a kezdetektől fogva nagyon jó volt, és jól együttműködtünk, számos pontban kompromisszumokra jutottunk. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, a hiszen itt a több érdekelt feles platformot elutasították. Saltemosz asszony is említette, hiszen ez a hatállyal nagyon szorosan összefügg. Ha figyelembe vesszük, hogy a szolgáltatások ebben a rendeletben mindenféle differenciáltságtól függetlenül szerepelnek, és hogy a bizottsággal konzult tálni kell, mielőtt arra kerülne sor, hogy a szabályosítás a szolgáltatásokra is kiterjedjen. Nem vagyok biztos benne, hogy ez az Európai Unió kompetenciájába tartozik. Mit jelent az, hogy market driven? Mi az, hogy piac által vezérelt? Ennek nincsen definíciója. Tehát az rendben van, hogy piac vezéreltnek önkéntesnek kell lenni, de ennek nincs definíciója. És számos érdekelt féltől hallom, hogy attól tartanak, hogy bizonyos területeken, olyan területeken is mandátumokat adnak, amelyek nem tartoznak az EU kompetenciájába, annak ellenére, hogy jogalkotásra lenne szükség. És én teljesen helyesnek tartom, hogy itt a bizottsággal még egyszer konzultálni kell. Hogyha ezt a bizottságra hagyjuk, erre csak azt tudom mondani, hogy a bizottsággal én is tárgyaltam, és a bizottság pontosan ezt nem akarja, amikor a több félre kiterjedő platformról beszélünk éppen ezért szerintem kompromisszumot tudunk találni a szolgáltatásokkal kapcsolatosan, a több szereplős platformmal kapcsolatosan, de a témát szerintem szűkítenünk kellene, hogyan tudjuk ö, ö, olyan mandátumokat adni, amelyek piacvezéretek, és ez szerintem nem a jogalkotás feladata. Well, I Um, uh... Azt hiszem, hogy mivel kollégánk, aki ezzel foglalkozik, nincs jelen, az én véleményet mondanám. Azt hiszem, hogy a kollégák megjegyzései a megfelelő irányba mutatnak, és Sádemoza az, hogy megjegyzése a finanszírozást illetően nagyon fontos. Fontos, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek ehhez. Épp ezért a szabályozási folyamatot függetlenül kell finanszírozni nem szeretnénk aláásni az alapját ennek a folyamatnak. Ugyanakkor vannak olyan gondolatok itt, amelyekkel, kapcsol, amelyekkel már bizonyos szabályosítási testületek foglalkoznak tehát próbálják a KKV-kévékkel megismertetni, hogy, hogy mik is a, a szabványok, és segíteni őket e, például a közbeszerzés területén. Tehát azt hiszem, hogy sikerül értelmes kompromisszumokat elérni. A szolgáltatásokat illetően úgy tűnik számára, hogy a bizottság elég világosan fogalmazta meg ezt a kérdést, tehát szeretné lehetővé tenni, hogy elismerjünk bizonyos szolgáltatásokat, de azért nem szeretné, hogy ez minden korlátok nélkül fejlődhessen. És a bizottság úgy fogalmaz, hogy bizonyos területeken vannak fejlődések, ahol a termékek és a szolgáltatások felcserélhetik. De azt mondja, hogy az önkéntes európai szabványokat ösztönzik, tehát ez ebben volt benne, és úgy tűnik, hogy a bizottság világosan fogalmaz amikor azt mondja, hogy ezt a piac vagy a közérdek fogja irányítani. És most itt a hozzászólások megpróbálták ezeket korlátok közé szorítani, de ez elég nehéz lehet, tehát nem lehet minden területet bevonni, tehát én, én nem nagyon támogatom ezeket a nagyon bonyolult leírásokat, de azt hiszem Schwab úr, aki a szolgáltatások során bajnoki szerepet játszott az ilyen bonyolult megfogalmazásokban, megvan a saját véleménye. Nos, végül pedig a köz, tehát a hatóságoknak a bevonása fontos, őket is ösztönözni kell, hogy részt vegyenek, de nem a mi feladatunk, hogy bevonjuk őket. De azért ösztönözni kell őket, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban, hiszen ezt a folyamatot többfajta érdek is befolyásolja, de nyilván a bizottság számára a közérdek a legfontosabb és azt hiszem, hogy a módosítók, amelyek a parlamentet is bevonja a döntések meghozatalában, szintén fontos. Nos, ennyi a részéről, és majd Kozi úr maga megteszi a megjegyzéseit. Most akkor Kányete asszony szeretne hozzászólni, más valaki mondta, van-e még Kányete asszony? Én is szeretném megköszönni Lara Kominak eh, ezt a nagyon eh, idevágó megközelítést. És néhány aggályomnak szeretnék hangot adni, amit a jelentéstevő maga is felvetett. Először is a nemzeti szabványok eh, fordítására gondolok. Letországban ez problémát jelent. Én nem támogatnám a 143-as és 147-es módosítókat, mert egy ilyen követelmény óhatatlanul drágábbá tenni a szabványosítás folyamatát, és növelni a nemzeti szabványosítási szervezetek administratív terheit. Biztosítani kell, hogy a címeket lefordítsuk az európai szabványosítási testületek hivatalos nyelveire. És ez különösen fontos, hogy ez a követelmény ne terjedjen ki a fordítás követelményére. És megerősíteném, hogy a 154, 56 és 171-es módosítások támogatandók, az ensure szót talán a facilitate és encourage szavakkal kéne helyettesíteni, ugyanis a szabványosításnak nem csak az átláthatóság a célja és az érdekelt felek bevonása, hanem az önkéntes részvétel elősegítése. Minden olyan módosítót támogatok, ahol a KKV-k részvételéről van szó a szabványosítás folyamatában de egy kicsikét óvatos lennék, hiszen a pénzügyi hatásokat nem mértük fel. Például mennyibe kerülne az, ha szabadon hozzáférhetővé tennénk a szabályosítás folyamatát a kkv számára. És Adamoz asszonyhoz hasonlóan én értem, hogy mennyire fontos, hogy ők is részt vehessenek a folyamatban, Talán célszerű lenne a mikrovállalkozásokat kiemelni a KKV körből, és ez lehetne a megoldás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Brinkpannen asszonynak adom meg a szót, hogy szóljon még néhány szót, ő is mielőtt a jelentéstevő lezárja. És Kohala alelnök fogja átvenni majd tőlem hamarosan az elnöklést, hiszen nekem el kell mennem, de természetesen a vitát továbbra is szoros figyelemmel fogom kísélni. Brinkman asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében én is megköszönném Komi asszonynak a jelentését. megvizsgáltuk a módosítókat, és úgy érezzük, hogy a rendelet fő célja, ami a jelenlegi sikeres európai szabványosítási folyamatra kíván építeni, szélesebb körű igényeket kell, hogy biztosítson, továbbá biztosítani kell az érdekelt felek részvételét, és általánosan elfogadott specifikációkat kell kidolgozni. Számos fontos dologra is rávilágítanak a módosítók, és a bizottság különösen üdvözli azt, hogy a kizárólagosság igénye is megjelenik a szabványosítás folyamatában, illetve hogy mennyire fontos a fogyatékossággal élők, illetve az idősebbek jogainak figyelembe vétele, ami a bizottság javaslatának harmadik mellékletében szerepel. Különösen nagyra értékeljük azokat az erőfeszítéseket, hogy a KKV-k szerepét is kiemelten kezeljük, és bevonnánk őket a szavanyosítás folyamatába. Ezt maximálisan osztja a bizottság. Valamint üdvözöljük a szabványosítás nemzetközi aspektusainak hangsúlyozását. A szakpolitikai közleményünkben ezt mi is kiemeltük, de nyilván a rendeletben is helye van. A bizottság néhány tagjai által benyújtott módosítók a szolgáltatásokra vonatkoznak. Már korábbi hozzászólók is érintették ezt. A bizottság egyetemen látja, hogy a módosítók vagy a javaslatok elsősorban a termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokra korlátoznák a rendeletet, kizárva az egészségügyi szolgáltatásokat, vagy egyes szellemi tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat. Ugyanakkor nem tudjuk már most előre megjósolni, hogy hogyan alakulnak majd ezen a területen az igények Európában. Ez a rendelet nem cél önmagában, hanem egy eszköz. Tehát mi azt kérjük az európai szabványosítási testületektől, hogy az EU szakpolitikákat és jogszabályokat segítő szabványosítással foglalkozzanak a szerződés szellemében és a szolgáltatások területén a szabványosításnak önkéntesnek kell lenni, és a piac által vezéreltnek. Viszont nem zárhatunk már eleve ki bizonyos szolgáltatásokat. Ami pedig a KKV-k és a szociális érdekelt felek bevonására vonatkozó módosítókat illeti. A bizottság üdvözli az exkluzivitásra irányuló javaslatot, ugyanakkor Vigyáznunk kell arra, hogy ne sodorjuk veszélybe a nemzeti szabványosított testületek üzleti modelljét. Néhány modosító azokkal a követelményekkel kapcsolatos, miszerint utalni kell az IKT vel kapcsolatos szabályokra, ez szerepel a második mellékletben a bizottság megállapította, hogy egyes módosítók a minőségi kritériumok felsorolásába szeretné beikta, szeretne beiktatni két további jellemzőt, az egyik a koherencia, a másik pedig a legitimitás. A koherenciával kapcsolatosan úgy érezzük, hogy ez egy általános célkitűzés, nyilván szeretnénk a koherenciát megteremteni az európai szabványokban, tehát ez nem egy új jellemző, ez egyfajta előfeltétel inkább. A műszaki specifikációkra való utalás véleményünk szerint csak akkor indokolt, ha ezek olyan területre vonatkoznak, ahol az európai szabványosító testületek nem működnek, ahol a piac nem működik megfelelően, vagy ahol a szabványok már elavultak, és a technikai, a műszaki specifikációk oldhatnák meg ezt a kérdést. Tehát nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a IKT területén ezekre a specifikációkra utalni kéne. Tehát ez nem tekinthető jellemzőnek. Tehát a szándék nem az, hogy a jelenlegi IKT specifikációkon módosítsunk vagy változtassunk. Ez nem lehet sem a bizottság szándéka, sem mások szándéka, hogy az IKT specifikációkat módosítsuk. Bizonyos módosítók azzal kapcsolatosak, hogy definiálni kéne a legitimációs folyamatot. Itt szerintem egy hiba csúszott a gépezetbe, hiszen itt egy jóváhagyásról, illetve vizsgálódásról van szó. Itt nem arról beszélünk, hogy új szabványt kéne alkotni, pusztán arról van szó, hogy a meglévő elfogadott szabványokat kell figyelembe venni a közbeszerzéseknél. A folyamat a teljesség és a pontosság vizsgálatára irányulna a kettes melléklet követelményei szerint az IKT platform keretében. Tehát ezek azok a jellemzők, amelyek szerintünk összezavarnák a technikai specifikációkra való utalások követelményét, mint ahogy az szerepel a bizottsági javaslatban. Itt most be is fejezném, számos egyéb részletről lehetne még vitatkozni, de bízom benne, hogy ezeket az erőfeszítéseket össze lehet vonni, és ezek alapján jó kompromisszum születhet, hogy minél előbb elfogadhassuk ezt a stratégiai javaslatot, és reméljük, hogy a folyamat végére egy jó, megfelelő rendelet fog születni, aminek következtében az ambíció szintje nem fog csökkenni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon jól tartjuk magunkat az ütemtervehez. Komi asszony szeretné akkor befejezni a felszólalók sorát és a vitát is. Köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék mondani. Először is a platformokról. Én eh, nem látom annak értelmét, hogy ez bekerüljön a rendeletbe. Én ezt inkább külön kezelném meg, eh, mivel én úgy gondolom, hogy ez nem számít prioritásnak. Ez a sokféleség területére tartozik, úgyhogy én a bizottságra hagynám azt, annak eldöntését, hogy a konzultációt hogy szervezi meg. Tulajdonképpen meg, megengedjük nekik, hogy ők döntsék el, hogy a saját konzultációs eljárásukat hogy akarják megszervezni, de biztos vagyok, hogy ezzel kapcsolatban kompromisszumot tudunk találni. A finanszírozás egyszerűsítése nagyon jó lenne. Jó lenne, hogyha már most el lehetne ezt kezdeni, de lehet, hogy az még jobb lenne, hogyha az első egy-két évben kicsit szigorúbbak lennénk, kicsit merevebb struktúrát alakítanánk ki, és a nemzeti szinteket szerveznénk meg megfelelőképpen, ugyanis az iparágnak általában erre van igénye aztán az egyszerűsítés az európai szinten továbbra is megoldható későbbiekben. A szolgáltatásokkal kapcsolatban a gazdaság bizonyos szektorában az Európai Uniós szintnek nem lesz beleszólása, úgyhogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha ezt most nem bolygatnánk, de szeretnék, megpróbálni, szeretnék megpróbálni általános útmutatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy majd később milyen szektorok kerülhetnek itt szóba, anélkül, hogy jelenleg meghatároznám ezeket a szektorokat, hiszen az tényleg Pandora szelencéjének kinyitása lenne, és problémát jelentene, probléma merülne fel a szektorokkal, azokkal is, akiket belefoglalunk, meg azokat, azokkal is, amelyeket nem. Nyelvvel kapcsolatban szerintem alkalmazzuk a szokásos eljárást, viszont a fogyatékossággal élők kérdéséről hadd mondjak annyit, valóban nagyon fontos az a fogyasztók és a vállalkozók, valamint a szakszervezetek képviselőjével való konzultáció hát ez prioritás kérdése. Nagyon örülök neki, hogy nem futottunk ki az időből. Köszönöm minden kollégámnak az együttműködést, és majd meglátjuk, hogy a kompromisszumok közül hányat tudunk elérni. Thank you very much. Köszönöm. Azt hiszem, akkor tovább is lépünk a következő napi rendi ponthoz amely a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv, és az ezzel kapcsolatos együttműködés, stb. stb. Bernadett Vernyó asszony a jelentéstevő, ő kezdi -e, tehát a jelentés bemutatásával a vitát. Madame la Présidente. Elnök asszony, mindenkit szeretettel üdvözlök. Most van az első elszmecsere egy, erről az alapvető szövegről, amely a belső piac szempontjából nagyon fontos. Ugyanakkor a az állampolgárok jóléte és a szolgáltatások szabad áramlása szempontjából. Tehát először is Szeretnék gratulálni a bizottságnak és az itt lévő képviselőinek. Az itt lévők közül többen is dolgoztak ezzel a szöveggel kapcsolatban. És pedig azt a munkát szeretném megköszönni, hogy hosszú hónapokon keresztül végezték ezt a munkát, és mindezt nagyon jó párbeszédi szellemben. Nagyon fontos tudni az állampolgáraknak, hogy a parlament nem feltétlenül áll mindig szembe a bizottsággal, és a bizottsággal és a bizottság szem áll szemben az állampolgárokkal. Tehát intelligens módon való együttműködés, intelligens jogszabályokat eredményez, és már is jó struktúrát sikerült felállítani. És ilyen szellemben minőségi szöveget tudunk összeállítani, amelyet jobban megértenek az állampolgárok, akik számára mindezt létrehozzuk, és fontos, hogy európai hozzáadott értéket adjunk, anélkül, hogy magunkat helyébe szeretnénk lépni más hatásoknak. Az európai hozzáadott érték ugyanis nem mond ellent a gyakorlatnak. Épp ezért fontos konzultációkat folytatni, és hogyha a javaslat jó, javaslatot kedvezően fogadják, akkor is maradnak még kérdőjelek. Épp ezért fontos, hogy minden féllel megfelelő időt tudjunk biztosítani a megbeszélésekre, épp ezért kitoltuk a határidőt, ugyanis szerintem foglalkozni kell konkrét kérdésekkel, azért, hogy a szakmai szakembereknek és a fogyasztóknak a védelmét tudjuk biztosítani. Az Európai Uniónak és a társ jogalkotóknak, tehát a parlamentnek ugyanazokat a prioritásokat kell figyelembe venni azért, hogy a belső piac versenyképességét biztosítsuk. És ugyanakkor ne riasszuk el az állampolgárokat. Épp ezért személyes véleményemet szeretném közölni, és pedig, hogy nem szeretném újra megnyitni ennek a törvényszabálynak a megvitatását. Fontos a harmonizáció, a szakképesítések, a képzések, szakképzések szempontjából, de nagyon fontos, hogy a szövegben tovább lépjünk a korábbi irányelv 40 kérdésén, és fel kell vázolni a az állampolgárok helyét 20-30 év múlva. És az irányelv ilyen szempontból nem megy eléggé messze és már a konzultációk során éreztem, hogy kategorizálni szeretnének, és tulajdonképpen a válság alatt ez, hogy versenyezzenek egymással ezek a különböző megoldások, ez nem jó. Tehát a legnehezebb kérdések a közös platform, formok helyettesítése és a képzések közös kerete. Ezeket jól fogadták, de a különböző képzési szintekkel kapcsolatban felmerülnek kérdőjelek. És fontos épp ezért, és a bizottság ezzel egyetért, hogy a, a kompetens hatóságokat bevonjuk és nyomon kövessük állandóan a szintrehozást. És mindegyik szakmában e, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetőséget biztosítani kell. Az első konzultációk eredményeként valóban látom, hogy átlátható eszközökre van szükség. Aztán a részleges hozzáférésnek a az elve problémákat okoz, hiszen hogyha a bíróság ítéletei ezeket ezt el is e, ismerik, ez sok félelemre ad okot. Épp ezért nagyon fontos, hogy e, ezt a hozzáférést egy maximális keretbe foglaljuk. Aztán a szabályozott szakmákkal kapcsolatban nagyon félnek attól, hogy újra megnyitjuk ezt a kérdést, és e, hogy dereguláció követi ezt a megnyitást. Épp ezért e, azt javaslom, hogy a szabályozott szakmáknak a számát ne korlátozzuk túlságosan, például a jegyzőkkel ma délelőtt beszéltem, ők szeretnék, hogyha kizárnák őket ebből az irányelvből, és pedig, hogy a jegyzőnek a végzettsége az ne jelentse automatikusan azt, hogy máshol is működhet. Ugyanis vannak olyan, ugyanakkor vannak olyan szakmák, és Franciaország nem kivétel, ahol hatalmas a zavar a származás és a fogadási ország gyakorlata között és épp ezért ezt, e, ebből a szempontból a szöveget pontosítani kell. Aztán itt van a szakmai kártya, amely egy sokkal jobban javított rendszerre alapul. Azóta, hogy először vezettük be ezt a kártyát, azóta jobban elfogadottá vált ennek az elve. Ugyanakkor még mindig vannak kérdőjelek, és kell, hogy stabilitást, rugalmasságot, szabványosságot biztosítsanak ezek a kártyák, azon kívül emellett még biztosítsák az adatvédelmet és az önkéntességet. A kompenzációs, tehát a kártérítési intézkedéseket illetően tudom, hogy ez egy olyan téma, amelyek az arányosságot elvét kell, hogy kövesse, beleértve a nyelvi képzésnek a kérdéseit is. Erről is beszéltünk a bizottsággal. Én nem feltétlenül ért értek egyet, hogy a nyelvismereteket azokat bizonyos szövetségek vizsgálják. Ezeknek e, az elismert illetékes hasonlóságoknak e, kellene vizsgálni, amelyeket elismernek. Ennyit akartam elmondani. Ezek ugyanis a legvitatottabb kérdések, de most szeretném átadni a szót az árnyék jelentéstevőknek. Szerintem ezzel a kérdése kapcsolatban igenis van lehetőség konszenzus elérésére, és én szeretném a szakemberekkel való párbeszéd alapján, és a parlament képviselőivel, frakcióival és a bizottság munkatársaival való együttműködésben megoldani ezeket a kérdéseket. A Dán elnökség alatt nem kaptam meg a válaszokat a kérdéseimre, és olyan kérdések fennmaradnak, hogy milyen szintű harmonizációra van szükség a szakképesítéseket illetően, és a tanács és a tagállamok között ez nagy problémákat jelentett, mert mindenki is szeretné a saját előjogait megvédeni pedig szükség van erre a harmonizációra, ahhoz, hogy előre léphessünk méghozzá mélyrehatóan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nos, akkor a kollégák véleményét szeretnénk meghallani. A konzultációk következnek, az árnyékjelentéstevőkkel való megbeszélések, és április 24-én, 25-én meghallgatjuk a szakembereket, azokról a kérdésekről, amelyek problémát jelentenek európai szintén. Lehet, hogy már is túl sokat beszéltem, és akkor elnök asszony, átadom a szót a kollégáknak. Yes, thank you, Madam Pernyó. Köszönöm szépen, Vernyó asszony. És valóban akkor most itt az ideje annak, hogy az árnyékjelentéstevőknek is megadjuk a szót. Örülök neki, hogy az árnyékjelentéstevők legtöbbje jelen van és lehet, hogy aki nincs, az, az a kettő, az majd megérkezik később. Először Konstanz Tükrip az EPP nevében szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon örülök ennek az eszmecserének, mert nagyon fontos dokumentumról van szó. Decemberben a bizottság bemutatta a javaslatát az a felülvizsgált irányelvvel kapcsolatban. És itt a parlamenti vita során az alapvető kérdésekről is szó van, például a szakképzésítéseknek az elismerése, amelyel Bárnyi úr is foglalkozott, mint a növekedés egyik fontos eszközét, eszközével. És ne veszítsük szem elől ezt a, az alapvető kérdést sem amikor átdolgozzuk ezt a szöveget, tehát hatékonyabbá kell tenni, nagyobb mobilitást kell vizsgál, biztosítani, azért, hogy legyen egy egységes európai munkaerő piac. Ahogy Madame Vernyó, Vernyó asszony a, is mondta, sok szakemberrel, sok szervezettel találkozott, és mindenkit meghallgatott, szakmai szervezeteket és más szervezeteket, amelyeknek szerepe van a szakképesítések elismerésében. Anélkül, hogy prejudikálnám, hogy mik lesznek a végső megoldások, szeretnék néhány megjegyzést tenni. És tudom, hogy már is élénk viták folynak. Nos, az európai szakmai kártyával kapcsolatban, amelyről már az Európai Parlament többször beszélt, hiszen ez egy nagyon fontos eszköz Ugyanakkor a szakemberek, akikkel találkozunk, beszélnek az ütemezésről, amelyeket a bizottság az irányelv javaslatba belevett. Ezeket nem egészen értik, és szeretnék, hogyha ezeket a határidőket amelyek néha két hetesek, néha egy-két hónaposak, azokat pontosítanák. A fogadó ország a szakmai kártya szempontjából nem feltétlenül kell, hogy ellenőrző szerepet játszon, ugyanakkor bizonyos résztvevő felek szeretnék formális ellenőrzést biztosítani a fogadó tagállamban. Én is csatlakozom Vernyó asszonyhoz, az, abban, hogy a e, szakmai kártya önkéntes volt, tehát hangsúlyozzák. Aztán a részleges hozzáférést illetően e, sok e, nyugtalanító gondolatot hallottunk. És a Mátlakin jelentés is fenntartásoknak ad szót. Tehát itt is éberen kell vigyázni azokra a szakmákra, ahol a biztonság kérdése felmerül a részleges hozzáférés területén. az Európai Parlament is szeretné pontosan meghatározni ezt a kérdést. Aztán a nyelvismeretek ellenőrzésével kapcsolatban megint csak több mobilitást szeretnénk biztosítani, és nem kellene ezt felhasználni arra, hogy megint csak egy bonyolult rendszert építsünk fel. Tehát, hogy nem tudom hányszor kelljen a nyelvismereteket ellenőrizni. Tehát rugalmasan kell ezt a kérdést kezelni, és meg kell határozni, hogy mely szervezet ellenőrizze a nyelvi semeleteket. Aztán uh, itt vannak, amit a bizottság úgy fogalmaz meg, hogy, hogy eh, nemzeti egészségügyi és biztonsági rendszerek aztán, hogy mi a szerepe a különböző nemzeti egészségügyi hatóságoknak, és a többi. Tehát, hogy kik azok a kompetens hatás, hatóságok, vagy melyek azok a kompetens hatóságok, amelyek felléphetnek. Aztán van még egy fontos téma, vannak még fontos témák, amelyekre visszatudunk térni majd később is. Vannak olyan orvosi szakmák, ahol eh, nem csak években kellene a képzési időt meghatározni. Aztán a közös képzési keretek meghatározása is fontos kérdés, és talán meg kellene vizsgálni, hogy az akkreditációt hogy lehetne egységesíteni azért, hogy több garanciát tudjunk biztosítani. Nyilván nem érintettem minden kérdést, gyorsan áttekintettem csak bizonyosokat, van két olyan szakma, amelyről sokat hallottunk. Vernyó asszony említette a jegyzőket, a közjegyzőket, és a jelenlegi irányelv, és, és lehet, hogy kizárná őket a, a, a, az irányelv felülvizsgálatából és nagyon sok tagállamból a közjegyzők hallatták a hangukat. Aztán van még egy szakma, ez pedig az ápolóknak a kérdése, hiszen bizonyos államokban nagy hiány van eh, ebből a szakmából, és ezért nagyon fontos, hogy e, ezen szakmának a mobilitását biztosítsuk. Ugyanakkor a képzés e, bizonyos államokban problémákat okoz, tehát e, vannak olyan államok, ahol eléggé különleges a képzése ezen embereknek. Nos, ezt ennyit akartam mondani, és nagyon fontos, hogy ez a törvénykezés előrehaladást biztosítson. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Lopozó úr. Köszönöm szépen. A bizottság általános megközelítése a szakmai, szakmai elismerések keretéhez. Úgy gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozon, és nagyon jó kiinduló pontot jelent a munkánkhoz. Örülök neki, hogy az Európai Bizottság figyelembe vett egy sor olyan javaslatot, amelyet itt az Európai Parlamentben az előzetes viták során közöltünk velük, amikor ugyanerről a témáról volt már szó. Úgy gondolom, hogy a, a közedzőkre, hatálynak a közedzőkre való kiterjesztése tényleg nem megfelelő, nem jó ötlet, mivel ez a szakma igen specifikus, tehát általános érdek, hogy ez így ne, ne történjen meg. Az Európai Bíróság ugyan kijelentette, hogy ők nem mind rendelkeznek köz nem, nem mind gyakorolnak köz állami, állami tevékenységeket, de egy sor, más tevékenységet viszont igen, és néha nehéz különbözetet tenni, különböz, különbözséget tenni a között, hogy milyen tevékenységet végez az egyik vagy másik kétlem azt, hogy egy közjegyző nek érdekében áll-e más európai tagállamban dolgozni, hogyha ezt csak részlegesen, korlátozott módon teheti meg. Úgyhogy ajánlom Vernyó asszonynak, hogy gondolja át az erről alkotott véleményét. A szakmai kártyával kapcsolatos ötleteket nagyon támogatom, és remélem, illetve javaslom, hogy a, az elismerési eljárást minél ö, nagyobb mértékben gyorsítsuk fel. Az idő kerettel kapcsolatban vannak aggodalmaim, különösen a passzív elismeréssel kapcsolatban, tehát a határidők nagyon szorosnak tűnnek. Néhány tagállam már jelezte, hogy nagyon rövidek ezek a határidők. A, annak érdekében, hogy a rendszerben bízhassunk, minden elérhető opciót meg kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy olyan döntést hozzunk, amely az új rendszer működését garantálja, és mindenkinek megfelel. A fogyasztók és a betegek érdekét megőrzendő, úgy gondolom, hogy a passzív elismerés nem is mindenképpen lehet mindig jó megoldás. Aztán a kártya érvényességére vonatkozóan a bizottság két évet javasol, a hetes cikkben viszont minden évben való megújítást javasolnak. Ez ugye azt jelenti, hogy az első két év során még mindig minden évben való megújítást javasolnak. Nem igazán értem tehát, hogy mi ez a kettős megközelítés. Én az évenkénti megújulást, megújítást javaslom. A a részleteket még ki kell dolgoznunk a különböző mechanizmusokkal kapcsolatban. Például a riasztási mechanizmusokról azt kell eldöntenünk, hogy mi az, ami kiválthatja a különböző riasztásokat, hiszen ezeknek a gyakor, ennek a gyakorlása óvat, ezzel a gyakorlással kapcsolatban óvatosan kell eljárnunk. Nyelvi követelmények, itt nyilvánvaló, hogy a fogadó állam egyik fő nyelvét nagyon fontos, hogy tud, ismerjék és beszéljék az illetők, de nagyon világosan kell az a felelősségeket elosztani ezen a területen, hiszen nem szeretnénk hogyha ez a bizonyos nyelvi, nyelvvizsga végül is a mobilitás akadályává válna. Természetesen fontos kérdés ez, de azért próbáljuk meg elkerülni azt, hogy emiatt akadályok képződjenek a mobilitás területén. Na most a nyelvi követelményeket szélesen kell értenünk, nem feltétlenül klasszikus nyelvvizsgára kell itt gondolni, hanem egyszerűen egy interjúra, amely kideríti, hogy rendelkezik-e a megfelelő nyelvi képzéssel az illető. Na most a kompetencia, kompetencián alapuló megközelítéssel kapcsolatban a bizottság nyilván eh, ismét jó megoldást kínál. Nem lehet mindent irányelven eh, keresztül megoldani, de nagyon fontos, hogy a bizottság itt is konzultáljon az érdekeltekkel, az illetékes hatóságokkal, mielőtt majd a felhatalmazáson alapuló aktusokat elkészíti ebben a, e, e, ezen a területen. Azt hiszem, hogy nagyon jó tárgyalást folytatnak már velünk, úgyhogy remélem, illetve biztos vagyok benne, hogy ugyanez fog érvényesülni akkor is, amikor a delegált aktusokat kell majd kidolgozni. Köszönöm. Thank you very much. Emily Turunen is the next speaker. Emily Turman. Köszönöm szépen, Dánul fogok szólni. Um, ja, ja, én er Igen, egyetértek eh, a szóvívőnkkel abban, hogy ez nagyon fontos eh, kérdés. Zöldek eh, alapvetően pozitívan viszonyulnak a javaslathoz, a felülvizsgálathoz, és ahhoz, hogy az adminisztratív együttműködést különösen elektronikus területen ki kell építeni, és hogy ennek legyen egy része egy szakmai kártya is. Ezt pozitívnak ítéljük. Mi politikai célunk az, hogy biztosítsuk emellett a megfelelő egyensúlyt, egyrészt a fogyasztók, illetve a betegek biztonsága között, másrészt pedig a szakmai jelleg megőrzése között. Tehát úgy gond, ez, és, és ugyanakkor a mobilitást, a szabad mozgást is meg kell őriznünk, és szerintem meg fogjuk tudni talán a megfelelő egyensúlyt. Arra gondolok, hogy a szakmák számára is nagyon sok érdekes elem lehet ebben, hiszen a szakmák nyilván szintén úgy gondolják, hogy az emberek határokon átnyúló mozgása érdekes. Nagyon jó, hogyha az ember Európán, Európa határain át utazva megismeri egymást, és egymást gazdagítja a tapasztalataival. Ugyanakkor azt is el akarom mondani, hogy pontosan akkor, amikor a munkaerőpiac és a képzés két területe összeér, és amikor Vernyó asszony azt mondja, hogy harmonizálni kell az oktatásokat, akkor az egész nagyon érzékenyé válik. És ezt el kell ismernünk. Véleményem szerint ezt a fejlődést a szakmákkal való együttműködésben, illetve a szakmáknak átengedve kell tovább vezetni. Nagyon sok olyan szakma van, ahol a mobilitás foka igen magas, például az egészségügy ilyen, aztán az építészek is ugyancsak sokat utaznak, és amíg megengedjük nekik, hogy saját maguk vezessék a fejlődést, az, addig nagyon jó eredményeket tudunk elérni, hiszen nagyon fontos hagyományaik vannak ezeknek a képzéseknek, és fontos, hogy, hogy fontos, hogy e, az ő kezükbe adjuk a vezetést. Persze a platformmal sokat tehetünk, de nagyon fontos, hogy a szakmák működjenek együtt egymással, és nagyon fontos, hogy engedjük, hogy a szakma képviselői vezessék és irányítsák a fejlődést. Most a részleges hozzáféréssel kapcsolatban, részleges gyakorlásra való jogosultság kérdésével én nem tudom, hogy van egyáltalán valaki, aki ebből profitál. Nem is tudom, hogy hát minden esetre elég soka, sok ideje foglalkozom, hosszú ideje foglalkozom már ezzel a kérdéssel, és csak azt hallottam erről eddig, hogy ez csak problémákat okoz. Tudom, hogy van ezzel kapcsolatban egy ítélet, de a mindennapi gyakorlatban ez csak is problémákat okozott. Például, hogyha egy ápolónő egy másik országban dolgozik, vagy egy ápoló, hát akkor a mindennapokban hogy lehet azt behatárolni, hogy most az a konkrét ember vehet vért, vagy nem vehet vért? A konkrét mindennapi munkában a kórházban nagyon nehéz lesz ezt a részleges gyakorlásra való jogosultságot érvényesíteni. A többi árnyék előadónak is ez a véleménye, és nagyon fontos, hogy ezt valamilyen módon megoldjuk, ezt a problémát. Egyelőre Ennyit akartam mondani, illetve még egy dolgot, mégpedig a frissen képzettek kérdését. Ugye nagyon nagy a fiatalok körében a munkanélküliség, és ez többek között annak tudható be, hogy nagyon vegyesek a képességek, a képesítések. Bizonyos helyeken munkanélküliség van, más helyeken pedig a munkaerő túltengése van meg. Egyszerűen meg kell teremtenünk a ezek között, a helyek között a kapcsolaton. És ezzel kapcsolatban azt is át kell gondolnunk, hogy milyen követelményeket támasztunk, például a tapasztalat terén. Lehet, hogy egy külön pályakezdőknek, pályakezdőkre vonatkozó rendelkezést kellene ide beilleszteni, amely a fiatal pályakezdők helyzetét javítaná, és a munka, munkaerőpiacra való belépésüket segíteni. Tehát mindenképpen a szakmai szakmák által vezetett együttműködést javaslom, és azt hiszem, hogy ilyen módon jó előrelépést fogunk majd tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A GOL NLG frakció részéről lenne a következő hozzászóló de nem látom a, az árnyék jelentéstevőt, az Guston urat. Kíván-e valaki helyette szólni? Hanem akkor lépjünk tovább, és McLarkin asszony kap szót az ECR frakcióból. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm a bizottság javaslatát a szakmai képesítésre vonatkozó irányelv javaslatával kapcsolatosan, és nagyon örülök, hogy a bizottság eh, átvette a javaslataink, elképzeléseink eh, egy részét. Itt elsősorban a mobilitás elősegítéséről van szó, illetve a szakképesítettek eh, álláskeresésének elősegítéséről egy egységes belső piacon ugyanakkor nem képesítettek egy nagyon érzékeny területet képviselnek. Az egységes belső piac egyik előnye ez, tehát nagyon fontos, hogy a még meglévő akadályokat minél előbb lebontsuk, és hogy elő, elősegítsük a mobilitást, a növekedést. Ennek során értékelnünk kell a szabályozott szakmákra vonatkozó különböző szabályokat, és el kell kerülnünk az a túlzott mértékű terheket. Szerintem ez a javaslat jó kiinduló pont. Minden esetre jó lenne, ha most lépnénk, és jó lenne, hogyha a bizottság együttműködve a tagállamokkal minél előbb lépne, hiszen el kell kerülnünk a késedelmet, nem hala, mulaszthatjuk el ezt a kiváló alkalmat. Komoly fenntartásaim vannak ugyanakkor a szakmai kártyával kapcsolatosan. Hogyan működne ez az egyes egyének, illetve a különböző szakmák esetében? Akik azonban eh, ezt választanák, és tudom, hogy ez egy önkéntes dolog, szerintem az ő esetükben is egy jobb javaslatra lenne szükség, mint amit az első anyagban láttunk tavaly. Először is egy hatásvizsgálatot kell elvégezni a költségekre, hasznokra vonatkozóan. Ezt a érintetteknek kellene elvégezniük. Kérdés az, hogy ez mennyiben járulna hozzá emelni az értékét az adott szakmáknak. Örülök, hogy a bizottság az elektronikus megoldás kérdésével is foglalkozik. Az útmutatók és a díjak kérdése, ezt szerintem még alaposabban meg kellene vizsgálnunk, hogy ezen a területen alkalmazzunk-e egyáltalán díjakat. Az egészségügyi szakmák, az egészségügyi ágazat kapcsán igen előkelő prioritásként szerepel a betegbiztonság, a nyelvi tesztek vagy ellenőrzés nagyon fontos szerepet kap. Itt azonban fontos, hogy a szabályozók is legalább ennyire fontosnak érezzék az ellenőrzést. Nyilvánvalóan a, itt nem a munkaadókról van szó, akik mindig is fontosnak tartották az ilyen teszteket. A jelenlegi javaslatban azonban ez a nyelvi kérdés egy kicsikét pontatlan, nem eléggé világos, tehát ezt pontosítanunk kéne. Egy riasztási vagy figyelmeztető mechanizmusra is szükség van a betegbiztonság érdekében, de hogy ezt a riasztást mikor adják, illetve milyen információkat cserélnek ki, ezzel kapcsolatosan a szakbizottságban már folyt vita. A minimális képzési követelményekben mindenféleképpen meg kell állapodni, de itt is azért bizonyos mértékű rugalmasságra van szükség, különösen az orvosok és a fogorvosok esetében, hiszen nyilván itt meghatározza a rugalmasságot az, hogy az adott egyetem milyen tanfolyamokat biztosít. A lényeg az, hogy minél előbb mobilisak lehessenek a munkaerőpiacon, és ebben nem akadályozhatjuk meg őket túl hosszasan. Úgyhogy a képzéssel kapcsolatosan bizonyos rugalmasságra van szükség. A jelentéstevővel hasonlóan én is bizonyos fenntartásokkal nézem azt, hogy itt felhatalmazáson alapú jogszabályról legyen ez szó, különös tekintet az érdekelt felekre és a képzési követelményekre. A részbeni hozzáférés kérdésével foglalkozott a jelentéstevő, és Trönen asszony nyal egyet értve vigyázzunk kell, hogy itt ne véssük ezt kőbe. Fontos ugyanis, hogy a piac gyorsan reagáljon, ugyanakkor viszont a szolgáltatás színvonalát sem szabad hogy csök, a szolgáltatás színvonala sem szabad, hogy csökkenjen. Továbbra is szorosan együtt fogunk működni a többi árnyék jelentéstevőhöz hasonlóan Vernó asszonyjal. Igyekszünk minden szakmával konzultálni, elég hosszú idő áll rendelkezésünkre, és ez is azt hiszem aláhúzza, hogy mennyire fontos, hogy itt jó, megfelelő jogszabály szülessen. Köszönöm. Köszönöm, el... Salvini úr sincs jelen, úgyhogy akkor esetleg más képviselőnek adnék szót. A listán Csaldemóza asszony, Weisgeber, Gebhard kollégák szerepelnek, úgyhogy ebben a sorrendben. Köszönöm szépen, Dánul szeretné folytatni. Er- nagyon sokat elmondtak már előttem abból, amit szeretnék most elmondani. Uh, én abszolút támogatom, hogy a belső piacon a munkaerő mobilitása növekedjen. Nagyon fontos, hogy könnyebb legyen Európába utazni, és a kompetenciánkat máshol kamatoztatni. De azért azt is szeretném elmondani, hogy én megértem az, azokat az aggodalmakat is, amelyeket a szakmák, illetve a munkavállalók részéről hallunk. Hiszen világos, hogy különösen a válság idejében, Sokan félnek attól, hogy egy megkönnyített mobilitás alááshatja a fizetéseket, alááshatja azt, hogy az ember saját szakmáján belül saját országában munkát kapjon, hogyha valaki egy más országból esetleg egy gyengébb képzettséggel, de kisebb fizetést igényelve ugyanarra az állásra pályázik. Tehát azt kell biztosítanunk, hogy ennek az irányelvnek ilyen köz- következményei ne legyenek. Biztosítanunk kell azt, hogy a hogy dolgozóink ne kell, hogy ne kelljen fél, dolgozóinknak ne kelljen félniük a az ilyesfajta versenytől. Ezért fontos, hogy elsősorban a részleges elismerést okosan kezeljük. Én elismerem, van egy Európai Bírósági ítélet, amely kötelez minket bizonyos dolgokra, de azért meg kell nézni, hogy a gyakorlatban valóban lehetséges egy ilyen részleges elismerést ö, használni. Hogyha ennek lehetőségét csökkentjük, akkor csökkenteni tudjuk az aggodalmak számát is. Úgyhogy nagyon fontos ennek a kérdésnek a megközelítése és a kezelése. Természetesen, hogyha mondjuk az ápolónők szakmáját nézzük, legtöbben nagyon jól tudják, hogy bár ápolónőnek hívjuk ezt is, azt a személyt is, de azért nagyon nagy különbség van például egy német vagy egy dán ápolónői képzés között. Nem feltétlenül kell, hogy ez problémát jelentsen, de el kell ismernünk, hogy vannak különbségek a különböző oktatások, képzések között. Tehát én azt szeretném mondani, támogatom a jobb mobilitást, de megértem az ezzel kapcsolatos aggodalmakat, és ezeket meg kell próbálnunk eltüntetni, mégpedig úgy, hogyha ezt a részleges gyakorlásra való jogosultságot óvatosan kezeljük és korlátozzuk. Köszönöm. Gerber asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy én is támogatom az irányelvet, hiszen én is osztom azt a véleményt, hogy a mobilitást, a szabad mozgást ezzel nagymértékben elősegíthetjük, és ami a különböző kihívásokat, a jelenlegi kihívásokat illeti a szakképzett munkaerő hiányát, ez a mobilitás mindenféleképpen üdvözlendő. A jelentéstevő vel, illetve a kollégákkal is szeretném közölni, hogy az egészség szakbizottságban jelentéstevőként tevékenykedem, és most éppen ezért csak az egészségügyi szakmára vagy ágazatra vonatkozó kérdéseket szeretném felvetni. Nyilvánvaló a betegbiztonság rendkívül fontos. Éppen ezért a bizottság javaslata a nyelvi ismeretek ellenőrzésére vonatkozóan üdvözlendő, buzói kollégához csatlakoznék abban, hogy az a nyelv tudás vizsgálatával kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy ez ne az elismerési eljárás után történjen, hanem az előtt, hiszen így lehet biztosítani, hogy megfelelő nyelvismerettel rendelkezik az illető, hogy egy másik országban munkát vállaljon. Tehát például nagyon fontos, hogy a az orvosommal meg tudjam értetni magam, éppen ezért fontos, hogy megfelelő nyelvismeretekkel rendelkezzen. Még egy dologgal szeretnék foglalkozni, ez különösen közel áll hozzám, legrébb kolléga már érintette ezt, nevezetesen a minimális képzési követelmények ápolók esetében. A sok színűség vagy a sokféleség az egységben, ez a mottónk. Tehát ennek jegyében el kell ismernünk, vagy figyelembe kell vennünk legalábbis a különböző iskolarendszerek, képzési rendszerek meglétét, tehát a harmonizáció mindenféleképpen üdvözlendő. Azonban ez a kérdés nem csak Németországot érinti. Ebből nehézségek is adódhatnak számunkra például az okoz gondot, hogy az ápolók esetében egységes 10-12 éves képzést javasol a bizottság, és ehhez járulna még hozzá egy három éves továbbképzés. Tehát végig kellene gondolni, hogy a kettős képzési rendszerrel rendelkező országok országok esetében a 12 éve beleszámoljon -e ez a három év, viszont a javaslat nem erre irányul. A feltétel itt a 12 év, illetve a bizottság azt mondja, hogy 10 év iskolai képzés, és ehhez kapcsolódóan azzal ekvivalens képzés, Azonban az ekvivalens definíciója számomra egyáltalán nem világos. És komoly problémát jelent ez számunkra, hiszen pontosan nálunk gyakran az ápolónők tíz éves alapképzéssel és két év pluszképzéssel vállalhatnak állást. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azon fiatalok számára lehetőséget teremtsünk, akik hajlandóan áldozatkozni. És itt most lehet, hogy túl érzelmesek hatok, de alapfeltétel, hogy legalább érettségivel rendelkezzen az illető. Tehát itt nem csak az iskolai képzés vagy az érettségi dönt legalább annyira fontos a szociális kompetencia, készség, és ez itt most konkrétan a beteg ágy mellett dolgozó ápolókra vonatkozik. Nem csak Németországban, hanem más országban is jelenthet mindez problémát. Éppen ezért most azt szeretném mondani, hogy jó lenne, ha egy olyan megoldást találnánk, ami nem csak és kizárólag a számokkal, számokra vonatkozik. Más kollega is említette, hogy meg kell vizsgálni a képzés tartalmát, és legalább minimális követelményeket kell meghatározni az iskolai végzettségre vonatkozóan és ezt ennek alapján történhetne egy minimális harmonizáció, figyelembe véve a szubszidiaritást is. Az állásfoglalásunkból szeretnénk most végel idézni, itt az szerepel, hogy mivel a tagállamok iskolarendszere, képzési rendszere eltérő, nagyon fontos, hogy minimális iskolai végzettséget írjunk elő, a kettős képzési rendszerrel rendelkező országok esetében is. Akkor ez volt a szakbizottság közös álláspontja, és nagyon jó lenne, hogyha mielőbb megoldást találnánk erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni, hogy fogják össze a megjegyzéseiket a képviselők, ugyanis még mindig van egy téma, amit meg kell vitatnunk ezután. Gebhardt a következő. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos témával foglalkozunk ma. Tehát nem tudom megígérni, hogy rövid leszek, bármennyire szeretném is. Néhány alapvető dolgot szeretnék elmondani, és szeretném a jelentéstevővel megosztani az én tapasztalataimat, kompetenciámat is. Itt elhangzott az aggály, a szolgáltatási irányelv, illetve az elismerésről szóló irányelv közötti konfliktus mindenféleképpen el kellene kerülni. A szolgáltatási irányelvben a származási ország definíciója eset kapcsán a verseny elősegítéséről van szó. Az elismerésről szóló irányelv esetében azonban nem ez a helyzet. Tehát le kell szögezni, hogy itt valami egészen másról van szó, és jó lenne, hogyha a vita itt nem akadna el, és ezt az, ezeket az irányelveket meg kell vizsgálni, hiszen számos akadályt jelentenek ezek még a az európai polgárok számára szakmájuk gyakorlásában, aminek nem a képzettséghez van köze, minden egyes tagállam úgy gondolja, hogy a saját képzési rendszere a tökéletes, a világon a legtökéletesebb, és minden más ehhez képes rossz. Tehát ezt a, az illúziót kellene valahogy eloszlatni, ez is nagyon fontos. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. McClarkin asszony említette, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés, jelentés tevőjeként már említett, és meg kell ismételni. Tehát itt nem a szabályozás jelenti a problémát, hanem a kölcsönös elismerése a szakmai képesítésnek. A szabályozás pusztán azért szükséges, hogy ezt a kölcsönös elismerést el, biztosítsuk. Ha mindent szabályozni akarunk, akkor ez szerintem katasztrofális lenne, és csak káoszt eredményezne. Tehát ezt egyértelműen el kell utasítani. A deregulázás nem az a válasz. Egységes és amennyire lehetséges, harmonizált szabályzással van szükség. Ami a hozzáférést, vagy a részleges részbeni hozzáférést illeti, itt a szakbizottságban már elhangzottak bizonyos vélemények, amikre eléggé szkeptikusan reagáltam. Időközben azonban viszonylagosá vált ez a fenntartásom. Meg kell nézni, hogy hol vannak a problémák, hogyan tudjuk ezeket elhárítani, és a felülvizsgálat során nem csak az egészségügyi szolgáltatásokkal hanem más területekkel is foglalkoznunk kell. Most például a snowboard edzők példája merült fel, ha olyan országban akar működni, ahol a sí edzői képesítés is feltétel, akkor ott nem dolgozhatna? Tehát a részbeni elismerésre ő miért nem jogosult ilyen esetben? Úgy gondolom, hogy ezekkel a kérdésekkel kéne még egyszer foglalkoznunk. Újabb és újabb ötletek, elképzelések merülnek fel a bizottság részéről. Ezeket nem szabad elvetnünk, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezeket pozitívan kezelni, és hogyan lehet esetleg újabb elismerési lehetőséget biztosítani. Harmadsorban az ápolónők kérdése, erről már elég sokat hallottunk, és én is a németekhez, német képviselőkhöz szeretnék fordulni, ugyanis egy német ápolónő is lehetőséget akar kapni arra, hogy másik országban dolgozhasson. És a kérdés az, hogy mennyiben felel meg az ő képessége, képesítés az európai színvonalnak. Németországban megvan a választási lehetősége. Azt mondhatjuk, hogy a 12 éves képesítési vagy képez, képzési időhöz kötjük a feltételt, de ez alatt nem feltétlenül az érettségit értjük. A kettős iskolai rendszer sem jelentene problémát, de ha Németország azt mondja, hogy a saját rendszerünknél maradunk, akkor ezzel kizárjuk az elismerést, a kölcsönös elismerést. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió 25 tagállamának csökkentenie, vagy vissza kéne szorítani a képzési rendszerét, hogy megfeleljen a német rendszernek. És miután oly sok problémával küzdünk Németországban, az azzal kapcsolatosan, hogy a fiatalokat ilyen szakmák iránt tegyük érdeklődővé. Fontos figyelembe venni azt is, hogy milyen fizetések vannak ebben a szakmában. Tehát még egyszer, én azt szeretném, hogyha egy magas színvonalú rendszer működne. Nem szabad elvetni e, a, ezt az elképzelést e, pusztán azért, mert e, vannak bizonytalanságok. És azt kell minél pontosabban definiálnunk, hogy elfogadható legyen a kettős képzési rendszer az irányelv értelmében, de ne vessünk el mindent pusztán azért, mert nem százszázalékosan passzol akkor itt most abba is hagynám, azt hiszem, hogy a legfontosabb pontokat érintettem, és úgy gondolom, hogy még további pontok a vita során szóba kerülnek, nem akarom túl elhozni. Köszönöm szépen. Akkor először Schwab úrnak adnám meg a szót,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 Azért szeret, én is az ápolónőkről szeretnék beszélni, és kérem Gebhardt asszonyt, hogy majd esetleg ezt beszéljünk, erről még beszéljünk. Nem az emberekről, hanem az iskolarendszerről beszélünk, illetve Gebhardt asszony ezt teszi, az, arról is lehet beszélni, de most itt arról van szó, hogy a fiatal nők is elmessenek külföldre dolgozni a fiatal férfiaknak egy sor szakma segítségével van erre lehetőségük, de a fiatal nőknek nincs. Tehát arra kell gondolni, hogy a formális iskola, iskolai végzettséget nem kellene itt megemlíteni a követelmények között lehet akkor, ha, ha így néz rám, lehet, hogy az azért van, mert félreértettem önt. Sváb, Köszönöm szépen. Már nagyon sokat mondtak, úgyhogy röviden fogok szólni. A Gebhardt és Rüle asszony még tovább tudna vitatkozni, de a szakmai képességgel foglalkozó irányelv ugye arról szól, hogy bizonyos képességeket elvárunk, és azokat egy bizonyítványba ki is kell tudnunk fejeznünk. Ezzel kapcsolatban már a bizottság szólt, és ez nagyon nem, nem egyszerű kérdés, de úgy gondolom, hogy arra kell helyeznünk a súlyt, hogy gondoljunk arra, hogy kettős képzés még nincs minden államban, az Európai Unióban. Nem arról van szó, hogy rosszabb ezekben az államokban a képzés, hanem csak más. Az ápolókról nem akarom tovább folytatni a vitát, csak szeretném, szeretném biztosítani azt, hogy a megfelelő kompatibilis rendszer Németországban is legyen meg. Tehát itt is üdvözölni tudjuk a bizottság javaslatát. Viszont a másik dolog, ami fontos, az az, hogy a, vajon a, a orvosi alapképzést vajon meg lehetne egy évvel rövidíteni, de erről is majd később kell vitát nyitnunk. Aztán a, má- a harmadik pont az a közjegyzők kivétele a hatály alól hiszen nekik van bizonyos állami funkciójuk is, és ennek a funkciónak a gyakorlásához bizonyos követelmények szükségesek, ezeket nem lehet harmonizálni. Azonban ez, ez is olyan téma, amit még, még tovább kell majd tárgyalnunk. Az utolsó pontként pedig az európai szakmai kártya. Egyrészt az a fontos, hogy minél kevésbé legyen bürokratikus, és hogy alapuljon a belső piaci információs rendszerre, hogy minden támogatást megkapjon ettől. Ugyanakkor ez a kártya csak akkor csak olyan területeken fog megfelelőképpen működni, ahol nincsen automatikus elismerése a szakmáknak. Tehát az ápolónőknél ez nem is fog felül, felmerülni. Az olyan területeken, ahol nincs automatikus elismerés, ott nagyon sok dokumentumot kell majd még bemutatni annak érdekében a saját államban, hogy ezt a kártyát kiállítsák. És tulajdonképpen az a, az a nagy előrelépés, hogy eldöntöttük azt, hogy a saját állam állítsa ki a kártyát, hiszen ez egy egyszerűsítő lépés és nagyon észszerű lépés de a többi módosítással kapcsolatban nincsenek nagyon nagy elvárásaim. Azonban amiket meg, megemlítettem, azokkal egyetértek, és szerintem ez az egész javaslat pozitívan fogja befolyásolni a belső piacon a munkáltatók és az alkalmazottak helyzetét. Köszönöm a következő hozzászólásra a bizottságtól fog érkezni, kérem, hogy nagyon röviden beszéljen, hiszen a kiszolgáltatott fogyasztók témája még hátra van. Chair, of course. Elnök asszony, természetesen megpróbálok nagyon rövid lenni. Először is szeretném megköszönni azt, hogy ilyen jól reagáltak a javaslatra. Nyilvánvalóan vannak nehéz kérdések, amikkel foglalkoznunk kell. Épp ezért csak néhány megjegyzésem lenne, amely segíthet a következő jövedben, jövőben. Ez pedig az első a szakmai kártya. Üdvözöljük a támogatást, de szeretném hangsúlyozni, hogy két fontos pont van. A határidőről beszéltek sokat el kell gondolkodni, hogy mikor adják ki az első szakmai kártyát ezen parlamenti időszak alatt, vagy nem. Tehát elven beszélhetünk erről, de Bárnyi biztos úr nyilvánvalóan azt a kérdés fog feltenni, hogy jó-jó, hogy van eszmecsere, de mikor adják ki az első szakmai kutya, kártyát. A másik megjegyzésem az a, a, a, hasz, a költséghaszony haszon elemzés. Nos, a szakmai kártyának milyen díja lesz? Meg kell vizsgálni a költség-hatékonyság viszonyt. Szerintem ez egy bonyolult kérdés lesz. A másik kérdés a közös képzési keret, amely a 49A pontban van, ez sokszor terítékre került, itt nem lehet visszatérni az ágazati irányelvekhez. A 49B-ben, amely második irány megfogalmazásban lesz, az egyszerű megoldást biztosít. A következő kérdés az 59-es cikk, amely a szabályozott szakmák számával foglalkozik. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy február elején egy külső tanulmányt hozott nyilvánosságra a bizottság, amely jogi és gazdasági szempontból vizsgálja ezeket a szabályozott szakmákat, foglalkozásokat. Érdemes áttekinteni, fontos a vita szempontjából. Másik megjegyzésem, nyilván tudják, hogy az Európai Tanács és Berózó elnök úr több államfőtől kapott levelet, amely a növekedéssel foglalkozik, és ott is felmerült a kérdés, hogy mit lehetne tenni, és ennek a levélnek a fényében is megvizsgáljuk, hogy mit lehet tenni. Néhány másik megjegyzés, a nyelvtudás mi fontos számunkra, nyilvánvalóan értelmes felvetni a kérdést az egészségügyi foglalkozások kerében. Nem tudjuk persze, hogy melyik hatóság, az illetékes hatóság, vagy a munkaadó kellene, hogy megvizsgálja ezt a nyelvtudást. Tehát ezt a kérdést is úgy kell tekinteni, hogy ne csak bürokratikus, újabb bürokratikus intézkedéseket hozzunk, hanem valóban hatékony legyen. Aztán a közjegyzőkkel kapcsolatban nyolc bírósági ügy folyik. Tehát a nemzetiségi követelményt nem lehet tovább fenntartani, tehát megint csak az, egyez, az európai intézményekhez kell visszautalni ezt a kérdés, A, a megoldásokra van szükség, és remélem, hogy a közjegyzők ezt lehetőségként fogják föl, tehát hogy közelebb kerülhetnek Európához és az egységes piachoz. Köszönöm a figyelmüket, rövid próbáltam lenni. Elnök, köszönöm szépen. Nem akarok az irányelvvel kapcsolatban gyakorlati kérdésekre kiterülni, de minden esetre április végén fogunk foglalkozni vele menni. Nos, akkor nézzük a következő napi rendi pontot. Ez pedig a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányolt stratégia, és Maria Irigoyen Pérez fog róla beszélni. Köszönöm szépen, Ann elnök asszony. Köszönöm a kollégáknak, akik részt vettek a délutáni ülésen. Az előző vita az nagyon heves érzelmeket eh, hívott ki, és nyilvánvalóan eh, a fogyasztók védelme fontos, a fogyasztók jobbad, eh, jogainak a védelme. Az egységes piacot 20 évvel ezelőtt hoztuk létre, amely az európai növekedésnek a hajtómotorja. és az Európa 2020-as stratégiába is beleillik. Az EU a fogyasztók védelmére egy keretet állapított meg, de az egységes piac sokkal gyorsabban fejlődött, mint ez a keret. És a az egységes piac attól is függ, hogy mennyire bíznak benne a fogyasztók, ez nagyon fontos az online szolgáltatások, a, teleko, a távközlési eh, és a pénzügyi szolgáltatások szempontjából. Tehát az értékesítés feltételei, az árak, stb. mind ide tartoznak. És ezek elsősorban a kiszolgáltatott fogyasztókat érintik. És épp ezért különös figyelemmel kell fordulni feléjük. Az európai jogszabályok ezt a kérdést esetenként kezelték, és egyetlen tényezővel foglalkoztak egy alkalommal. Novembertől foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és úgy látjuk, hogy a kiszolgáltatott fogyasztóknak nincs szükség új meghatározására, mert hát már megvan a meghatározás. a politikai és jogalkotási eszközök, amelyek jelenleg Európában, az Európai Unió szintjén rendelkezésre állnak, azok a kiszolgáltatottságot egyetlen tényezőhöz köti. A 2005-ös irányelv, amely a tisztességtelen üzleti gyakorlattal foglalkozott, az egységes piacon a fogyasztók védelmét szolgálta. De vannak olyan fogyasztók, akiknek nincs igazából jól tájékozódott választási lehetősége biztonság, e, egészség és az erkölcsi integritás azok mind olyan kérdések voltak, amelyekkel nem fogyasztok, fogy, foglalkoztak. Az fogyasztók jogai ugyanis nem egyetlen ágazathoz kötődnek. Az irányelv megerősítette azt, hogy a fogyasztók elállhatnak bizonyos szerződésektől. Az bizottság megerősítette a fogyasztók jogait és a jogorvoslatot különösen a határokon átnyúló kereskedelem esetében. Ez egy nagyon ambiciózus javaslat, és beleveszi ebbe a kiszolgáltatott fogyasztókat is. Azért, hogy autonóm piaci szereplőké válhassanak. És szeretnének segíteni a kiszolgáltatott fogyasztónak, mert a tájékoztatás egymaga az nem feltétlenül védi meg a fogyasztókat, különösen amikor kiszolgáltatott fogyasztókról van szó. E, ezek a kiszolgáltatott fogyasztók, gyerekek, idősebb fogyasztók, akik nem feltétlenül értik meg azt a tájékoztatást, amelyet kapnak. a, különösen amikor a határokon átnyúló és online ügyletekről van szó, akkor meg kell erősíteni a kiszolgáltatott fogyasztók jogait. És a bizottságnak a jogszabályokon keresztül megfelelő védelmet kell biztosítani a fogyasztók számára különösen ahol a kiszolgáltatottság szintje magas. A pénzügyi ágazat különösen az idős fogyasztók esetében aztán az, az élelmiszeripar, ahol a gyerekeket meg kell védeni, a reklámoktól, amelyek egészségtelen táplálékokat reklámoznak. A közlekedésben pedig a késések esetén vagy a fapados járatoknál a fogyasztó gyakran találja magát kiszolgáltatott helyzetben, különösen akkor, hogyha valamilyen fogyatékkal él együtt. Nem olyan régen voltak tanulmányok, amelyek azt bizonyították, hogy néha a fogyasztók háromszor annyit fizetnek, mint amennyit kellene nekik. Aztán vannak kommunikációk, például a, a, a szociális hálózatok, ahol megint csak célponttá válhatnak a e, fogyasztók. A liberalizált piacokban nem feltétlenül csökkentek az árak, és a kiszolgáltatott fogyasztók nagyon sokszor nem is ismerik a jogorvoslati lehetőségeket. Aztán a, az idős fogyasztóknak a kiszolgáltatottsága e, elsősorban digitalizált világban elsősorban a biztonsági normák területén különösen nehéz kérdéseket vet fel. Például, hogy hogyan tudják az információt olvashatatlan formátumban elérni. Nos, a 2020-as fogyasztói programnak ezzel is kell foglalkozni, és ez a feladat nem csak a hatóságok hatáskörébe tartozik, hanem a különböző intézményeknek is átláthatóbb szerződéses kapcsolatot kell biztosítani. Rá szeretnék mutatni arra is, hogy a kiszolgáltatott fogyasztóknak a védelme nem két szintű, két különböző szintű védelmet kellene, hogy biztosítson. Tehát nem lehet mások hátrányára különleges védelmet biztosítani bizonyos csoportoknak. A biztonság a növekedés szempontjából lényeges fontos, hogy dinamikusabb, biztonságosabb belső piacot hozzunk létre. Április 24-én fogjuk megbeszélni a módosítókat, aztán májusban a kompromisszumos módosítókat, és május 30-án szavazunk a szakbizottságban, és júniusban a plenárison. Thank you. Uh, next speaker is Ms. Darius. Köszönöm szépen, Dorias képviselő következik. Köszönöm szépen. Itt mindig ilyen késői órán ér az a megtiszteltetés, hogy szólhassak, nem tudom, hogyha a kollégám nem lenne kompetens. Árnyék jelentés tevőként és Perez asszonynak igyekezne segíteni, hogy ez a jelentés minél jobb és konstruktívabb legyen. Sajnos ma kimentette magát, de minden esetre köszöni a jelentéstevő munkáját. A kiszolgáltatott fogyasztók fokozottabb védelmére irányuló javaslat többséget élvezett a koordinátorok részéről is. Ugyanakkor meg kell állapítanom, hogy az alapvető kérdések még mindig nem megoldottak. Zsüven úr is úgy érzi, hogy az alapvető kérdés a kiszolgáltatott fogyasztók esetében és azon túl is definícióra szorul és ez eddig nem történt meg. Zsüven kolléga véleménye szerint végig kéne gondolni, hogy a fogyasztók, tehát a definíciót úgy kell megfogalmazni, hogy figyelembe vegye, hogy a fogyasztók életük során különböző szakaszokban szorulhatnak védelemre, és meg kell határozni azokat a kritériumokat, a feltételeket, amik ezt meghatároz, amik az ilyen kiszolgáltatottságot meghatározzák. Egy tanulmány készült 2011-ben, és ez az a megállapítást tartalmazza, hogy itt nem feltétlenül a probléma tisztázottságával van a baj, hanem az, hogy ez mennyire érthető mindenki számára. Tehát a jelentést ez irányban kellene talán erősíteni, amit lehet, hogy a jelentéstevő nem oszt. Jelentés egy, egyes tekintetekben egyoldalú, az 5-ös, 9-es esetben például az irányelv a 34-es szerint nem tartalmaz plusz védelmet. A fogyasztóvédelmi irányelv tiltja, hogy bizonyos bank átutalások esetében többlet költségeket számoljanak fel, vagy bizonyos tájékoztatási kötelezettséget ír elő egyes termékek esetében, ezt ellenzi az árnyék jelentéstevő. Tisztán kell látnunk, hogy számos, számos eh, fogy, eh, fogyasztó eh, számára még a megadott információ sem minden esetben érthető. Felmerül a kérdés, hogy milyen megfelelő intézkedéseket kellene foganatosítani, hogy ezt a problémát megoldjuk. Tehát itt egy nagyon érdekes vita, vitáról van szó. Meghatározott ágazatokban ki kell mondani, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv nem érvényesül. Ami az 15-ös pontot illeti, a fokozott digitalizációnak elsősorban az idősek az áldozatai, miután egy, ők nem élvezik ennek áldásos hatását, és igazából ők nem is használják az internetet, tehát itt új ösztönzőkre lenne szükség. Németországban azonban az iPadnek köszönhetően a helyzet azonban már változóban van. Egy további pont a piaci liberalizációról szól. Ezt én általánosságban vitatnám, hiszen a verseny megfelelően szervezett, ha megfelelően szervezett, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy a fogyasztók számára a választék és az árszint is kedvezőbb legyen. Tehát erről is további vitát kéne folytatni, és köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. And the next one will be, um... Köszönöm szépen, Tomasszony. Köszönöm szépen. Megint Dánul fogok beszélni. Az elnök megkéri a felszólalót, hogy gyorsan fejezze be a felszólalását. Köszönöm szépen a, szó, a, a jelentéstevőnek a jó jelentést. Nagyon jó megközelítést láthatunk itt mivel azt mondjuk, hogy nem csak bizonyos személyek és csoportok azok, akiket kiszolgáltatottnak tarthatunk, hanem vannak olyan helyzetek, ö, ö, ahol bármikor ö, kiszolgáltatott válhatunk. Azt, azt is el szeretném mondani, hogy a gyermekek például a reklámokkal kapcsolatban mindig kiszolgáltatottak, a, a szellemi fogyatékosok mindig kiszolgáltatottak, amikor ajtónál szeretnének nekik valamit eladni vagy reklámozni, tehát ez a két dolog nagyon fontos, hogy ezt soha ne veszítsük szem elől. De Alapvetően azt tudom mondani, hogy nagyon jó ez a meg, megközelítés, teljesen világos, nagyon sokan még akkor is kiszolgáltatottak vagyunk, amikor a bankban ülünk, vagy amikor egyáltalán a pénzügyi szektorral kapcsolatba lépünk, még magasan képzett emberek is, még magam is néha kerülök olyan helyzetbe, amikor fogyasztóként fogalmam nincs, hogy mire mondok igent vagy nemet. Úgyhogy ez nagyon jó ö, érv az tehát, hogy a bizonyos helyzetekben a komplexitás miatt kerülünk kiszolgáltatott helyzetbe, és tudunk nehezen döntéseket hozni. Az európai fogyasztóvédelmi szervezetek véleménye szerint a kereskedelmi gyakorlatban nagyon nehéz meghatározni, hogy ki az átlagos fogyasztó és ki a kiszolgáltatott fogyasztó, és emiatt nagyon nehéz az, az való élet eh, helyzeteiben meghatározni, hogy ki ez, kik ezek. Ezeket aztán szektorális eh, szabályokra is nehéz átültetni. Ez nagyon érdekes kérdés. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen EU szintű stratégiánk az információk, a jogok, illetve a tiltások területén is Például, ahogy előbb említettem, meg kellene tiltanunk, hogy gyermekeket bizonyos, te, bizonyos reklámoknak kitegyenek, illetve hogy gyermekek hozzáférhessenek alkohol vagy dohánytermékekhez. Még egy, egy dolgot mondok, mivel nincs már túl sok időnk a fő irányvonalal nem értek egyet, majd benyújtok olyan módosítók, amelyek kicsit megszigorítják ezeket az intézkedéseket, mivel a fiatalok és a gyermekek ügye nagyon is szívemhez közel áll, úgyhogy egyrészt az életstílus, másrészt pedig a számukra veszélyes termékek területén szigorú szeretnék lenni. Az én országomban nem vagyunk szigorúak ezen a ponton, és nem hiszem, és, és nem tartom jónak a helyzetet. Aztán még az internettel kapcsolatban, most itt hallottunk az iPad-ekről, na, amikor a gyerekek iPad-en játszanak a neten keresztül, akkor néha a szülők rend, csillagászati mértékű számlákat kapnak, tehát az ember lehet, hogy egyszer bejelentkezik, és akkor egyre több és több játék megvételére buzdítják. Úgyhogy ezt azért hangsúlyoznám, de egyébként jó a jelentés, és nagyon jó az irányvonal. Köszönöm. Schmidt úr? Igen, már megint gyorsan kell beszélnem. Én liberális vagyok, úgyhogy ebből a szempontból fogom a megjegyzéseimet is megtenni. Én szeretem a választás szabadságát. Én szeretem azt, hogyha az emberek személyes, ugyan nehéz döntéseket kell, hogy meghozzanak. De először is meg szeretném köszönni a jelentést, érdekes témáról szél, szól. Schwab is mondta, nagyon érdekes vitákat tartunk ma. De a fogyasztóvédelem egyrészt életfontosságú, de az, az fogyasztóvédelem általában véve is életfontosságú. Mindenki, mindannyian érzékenyé, kiszolgáltattá válhatunk. Például én a Bank of Ireland-be fektettem be, és egy csomó pénzt elveszítettem rajta. És lehet, hogy ez azért van, mert nem értettem hozzá, lehet, hogy hülye voltam. De minden esetre elég a, elég a tréfából. Nekünk, minket meg kell védeni, asszonyom. Persze, és a fogyasztóvédelem magas szintjét támogatom én, is. azt hiszem, hogy az én országom ebben mindig élen járt. Hosszú ideje élen jár. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk. Nem mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogyha nem mondjuk azt, hogy az egyénnek is van felelőssége a döntéshozatalban. Hogyha ezt elfelejtjük, akkor nagyon nagy probléma elő, elé kerülünk. Tehát bizonyos javatok, javaslata kapcsolatban nem vagyok egészen bizakodó. Most a gyerekek kérdése. Egyetértek Dán kollégámmal abban, hogy a gyermekek kiszolgáltatottak, és szükség van a megvédésükre, de hát meg is védik őket, legalábbis nálunk, az én országomban nagyon jó védelmet élveznek. Ugyanakkor azért hadd tegyem hozzá, hogy én, mint apa, szintén felelős vagyok azért, hogy a fiam ö, hova szörföl az interneten. Ezt se felejtsük el. Aztán végül is az idősebbek kérdése. Én is, én magam is idősödöm, egyre idősebb leszek. És én azt hiszem, hogy azért mégiscsak van lehetőségem választani. Azon kívül van egy apósom, aki 92 éves, és nem mondanám, hogy ő kiszolgáltatott. Nagyon jól el van, interneten keresztül végzi a bank, banki átutálásait. Tehát arról szoktunk beszélni, hogy az időseket gyakran egyszerűen még az állampolgári státuszuktól is megfosztjuk ezek, ezeknek a vitáknak a során, azért ez, erre is vigyázzunk. Tehát nagyon köszönöm, elnök asszony, érdekes vita volt, de mivel liberális vagyok, ezért a módosítóimat is ilyen irányba fogom benyújtani. Köszönöm a megjegyzéseket. Utolsó hozzászóló, hozzászóló Arias, nagyon kevés időnk van. Nagyon kevés idő van akkor nagyon röviden fogok szólni. Először is Mariának köszönöm a jelentés, kiváló jelentésről van szó, és meg is értem, hogy mi a mögötte álló szándék. Arra van szükségünk most, hogy megfelelőképpen definiáljuk a kiszolgáltatottságot. az, az elkereskedelem szempontjából mi például mindannyian kiszolgáltatottak vagyunk. Különösen azok közülünk, akiknek újdonság az elkereskedelem. Tehát nagyon gondosan, alaposan el kell készíteni a definíciót. Hangsúlyozni akarom, hogy jó kezdeményezésről van szó, jó, jó ötletről van szó, jó szándék vezérli, tehát Maria én szeretnék két dolgot javasolni, hogyha beszélhetnék veled. Először is Spanyolország az egyetlen olyan ország, amely az új fogyasztói jogokról szóló irányelvet elutasította. Kérlek, hogy segíts abban, hogy a spanyol kormány meggondolja magát. Segíts meggyőzni őket arról, hogy ezt, ezt az álláspontjukat ö, ö, felül kell bírálniuk. Ha ebbe tudsz segíteni, akkor én segíteni fogok a definícióban neked. Elnök, köszönöm szépen. Elmondanám, hogy a módosítók benyújtásának határidője jövő csütörtök 12 óra. Kérem, hogy tegyenek mindent meg, hogy addigra minden megérkezzen. Köszönöm szépen ezt az érdekes délutánt. You wanted to wind up? Uh, 30 seconds. 30 másodpercet adok még a befejező megjegyzésekre, asszonyom. No hay una definición de, de consumidores vulnerables y sí que existe un... Nincsen a kiszolgáltat fogyasztónak ö, definíciója. Van egy, ö, van a hármas preambulum bekezdésben egy, csak ezt erre akartam fölhívni a figyelmet.